friends, colleagues, can I ask everybody to take their seat? Kedves barátaim, kedves kollégáim, kérem, hogy foglaljanak helyet. És hadd javasoljam, hogy kezdjük meg az ülés munkáját. Látom, hogy elég nagy az érdeklődés a téma iránt. Adat, védelem, transatlanti perspektívában a program szerint az ülést Juan Fernando López Libe elnök nyitja meg, hát egyértelmű, hogy ez nem én vagyok. De abban a megtiszteltetésben és örömben van részem, hogy én elnökölhetem az ülést ma délután. És szerintem nagyon ragyogó, kiváló hozzászólók illetve előadók alkotják a panelt. Biztos, hogy nagyon érdekes előadásokat hallgathatunk meg nagyon sokféle témában. Mellettem Jan Filip Albrecht, előadó Németországból, a zöldektől. Hadd javasoljam, hogy ön vezesse be a témát, és utána felkérjük majd a panel résztvevőit, hogy mondják el előadásukat, ezután pedig kérdések, válaszok ideje következik majd, úgyhogy készülhetnek a kérdezésre. Ábrecht úr, tessék! Köszönöm szépen a bemutatást. Természetesen mi is fel kellett, hogy ismerjük, hogy ön elnökli az ülést, ennek nagyon örülünk, nagyon röviden fogok most beszélni az Európai Parlamentben az elmúlt években többször is kértük, hogy átfogó adatvédelmi normákat alakítsunk ki ne csak az Európai Unión belülre, hanem a harmadik államokkal való együttműködés céljaira is, különösen az olyan nagyon szoros együttműködési partnerek esetében, mint az Egyesült Államok gyakran kértük, hogy jöjjön létre egy keretegyezmény. Ma a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után ez még fontosabbá vált, hiszen a rendészeti és igazságügyi együttműködés ez fontossá teszi, illetve az alapjogi kárta kötelezővé vált, ezért aztán a hétköznapi munkánk eh, mellett eh, részt veszünk a, a SWIFT bank eh, adatátadás, a PNR adatátadás és más hasonló témákban kötendő megállapodásokon, Egyesült Államokkal, más országokkal próbáljuk kidolgozni az elveket, a közös normákat, hiszen egyre több adatot cserélünk, különösen az USA és az EU között. És most az Európai Bizottság javaslatot tett egy tárgyalási mandátumra, és megpróbáljuk a tagállamokat, a tanácsot rávenni arra, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, és mi az Európai Parlament részéről megpróbálunk részt venni ebben a vitában, és szeretnénk a lehető legkorábban hangunkat hallatni ebben a vitában, nem csak a megállapodásról, hanem később az általános elveinket is szeretnénk egy adatvédelmi irányelvben az elkövetkező években megfogalmazni, felülvizsgálni. Nagyon jó alkalom ez, Mert mint ez a mai alkalom, hiszen nagyon magas rangú vendégeink vannak, és mindenféle szemszögből megvitathatjuk, hogy eh, hogyan is kellene kinéznie egy ilyen megállapodásnak. És eh, gondolom, hogy az is nagyon fontos, eh, hogy az európai parlamenti képviselők is részt vegyenek ebben a vitában itt a teremben legyen egy első eszmecsere, egy hasonló nyilvános meghallgatást néhány hónappal ezelőtt én magam is szerveztem, és ez egy nagyon érdekes indulópontot jelentett más perspektívából, hát más felek részvételével tartottuk azt meg, de annyira jók voltak a tapasztalatok, hogy szerintem ez a mai meghallgatás nagyon érdekes találkozó, nagyon érdekes ülés lesz. Szeretnék köszönetet mondani a Líbe szakbizottság titkárságának is, nagyon komoly munkát végeztek a szervezéskor. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és nagyon kíváncsian várom az előadásokat. Elnök, köszönöm szépen az előadónak, akkor az előadókat fogom szólítani. Az első körben alapvetően az Európai Bizottságot, az Unió elnökségét, illetve a nagy víz másik oldaláról érkezett barátainkat fogjuk meghallgatni. Évek óta folyik a szó a transatlanti együttműködésről, a biztonsági kérdésekről. Most az érme másik oldalával foglalkozunk, a polgári jogok védelme terén végzett transatlanti együttműködésről. Szerintem ez egy egyedülálló alkalom. Először is François Le Bay asszonynak adom meg a szót, aki az igazságügyi főigazgatóság igazgatója az Európai Bizottságtól, aztán Stefan de Klerk, belga igazságügyminiszter következik a belga elnökség részéről. Ezt követően Kenárc úr, az USA nagykövete az EU-nál, 10 perces bevezető előadások után lehet majd kérdezni. Levály asszony a szó. Um, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a Libe Bizottságnak is, hogy kezdeményezték ezt a meghallgatást a mai napon. Úgy gondolom, hogy ez nem csak egy jó kezdeményezés, hanem az időzítés is rendkívül jó tekintettel arra, hogy éppen most vagyunk tárgyalásban a tagállamokkal, a mandátumokat illetően. És amikor arról beszélünk, hogy egy megállapodás jöjjön létre az Egyesült Államokkal az adatvédelemről, akkor célszerű azzal kezdeni, hogy mi az, amit megosztunk az Egyesült Államokkal, és egy hosszú távú együttműködés van az igazságszolgáltatás és belügyek területén. Ez az együttműködés az alapját a demokrácia, a jogállamiság és a közös értékek képezik. A fontos információknak a megosztása természetesen egy alapvető elem ahhoz, ami szükséges ahhoz, hogy hatékony legyen az együttműködés a bűnüldözés területén, valam, nem csak az, egy, az Európai Unióban, hanem az Egyesült Államokkal is. Az ilyen típusú biztonsági partnerség nem csak fontos, hanem egyszerűen elengedhetetlen is. A mi biztonságunk nagyon nagy mértékben attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek felvenni a harcot a bűnözőkkel, illetve a terroristákkal, és miután könnyebben tudnak közlekedni, ezért fontos, hogy megosszuk egymással az ismereteinket. Ezért nagyon soka, sokat dolgozunk közösen az Egyesült Államokkal, mint önök is tudják, több transatlanti eszközünk is van, amiket azért kötött engedhetünk meg, hogy különböző mechanizmusok jöjjenek létre, és ezzel megkönnyítsük az információ cserét, illetve a személyi adatok cseréjét. Azonban ez csak mindig konkrét, specifikus célokkal kapcsolatban valósítható meg. Nagyon jól ismerik ön is a PNR és egyéb adatcseréket. Tehát ez egy ilyen részekből áll, összeálló valami, és nagyon fontos, és az eredmény az azonban még mindig nem kielégítő távolról sem, mert éppen azért, mert ez egy ilyen mozaik kép, és azért beszélünk az adatvédelemről, mint egy alapvető jogról. A Reding alelnök már több alkalommal elmondta és hangsúlyozta, hogy mennyire határozottan támogatjuk ezt a részenkénti megközelítést. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy megértsük, hogy bár információkat megosztunk, és ez kritikus a nemzetbiztonság szempontjából és a bűnöldöző szervek számára, mégsem tekintjük úgy a biztonságot és a magánéletet, hogy ez ezzel ellentmondásba kerülhet. Ez egy nagyon fontos kiindulópont, és ez volt a, az, ami meghúzódott a javaslatunk mögött is. Tehát szükség van a rendőri és igazságügyi együttműködésre az Egyesült Államokkal, ehhez szükséges bizonyos adatokat is kicserélni, de amikor ezt tesszük, akkor nem szabad, hogy megfeledkezzünk arról, hogy mennyire fontos ennek az alapjognak a tiszteletben tartása is. A személyi adatok védelme általában mindig egy ellentmondásos kérdés, és több alkalommal visszatért ez a kérdés, hogy a személyes adatoknak a cseréje az Atlanti-óceánon túl hogyan valósuljon meg, erről már több vita is folyt. Éppen ez az, amit szeretnénk megoldani egy Európai Unió e, Egyesült Államok közötti megállapodással, oly módon, hogy az alapértékeinket is meg tudjuk őrizni, illetve megosszuk az értékeinket. A megosztott értékek mellett vannak olyan rendszereink is, amelyek a magánéletet és a személyes adatokat védelmezik, azonban ezek nem azonosak, nem egyformák. Különböző diszparitások vannak a két jogrendszer között, és kétségtelenül a jogbiztonságot is növelnünk kell, illetve állampolgáraink védelmét is szeretnénk erősíteni. A védelmi rendszereink nem azonosak, de ugyanakkor egy különböző szemlélet is uralkodik, más az adatgyűjtéssel kapcsolatos megközelítésünk, és ugyanez vonatkozik az adatmegosztásra is. Például ez vonatkozik a különböző tevékenységeknek a felügyeletére, amelyeket a bűnüldöző szervek végeznek. Éppen -e szemléletbeli vagy megközelítésbeli különbség miatt lett még bonyolultabb a kölcsönösen elfogadható sztenderdeknek a megtalálása, amikor a személyes adatok védelméről van szó. Mint már korábban említettem, Európában, miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, a személyes adatok védelme még fontosabbá vált, Egyszerűen azért, mert a személyes adathoz való jog alapjog. Ezért májusban a bizottság, mint önök is tudják, a tanács elé terjesztett egy ajánlást arra vonatkozóan, hogy a, hogyan folyanak a tárgyalások, illetve hogy hogyan kezdjük meg a tárgyalásokat amerikai partnerünkkel. És amikor idáig eljutottunk, akkor három célt tűztünk magunk elé. Az első az, hogy biztosítsuk magas szinten az adatvédelmet, akkor, amikor személyes adatok kerülnek átadásra, és ez természetesen összhangban van az alapjogi kartával. A második cél az, hogy létrehozzunk egy egyszerű, koherens, jogilag kötelező, erejű és végrehajtható személyi adatvédelmi standardet ez, ez fontos az, hogy ez koherens és egységes standard legyen. Ez fontos a tárgyalások szempontjából is. És a harmadik elem, hogy létrehozunk egy olyan mechanizmust, amely biztosítja azt, hogy hatékonyan kerül alkalmazásra, és megfelelő alapja lesz az együttműködésnek az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Tehát, hogy összefoglaljam, tulajdonképpen arra törekszünk, hogy a kellő magas szintű védelem megvalósuljon, ehhez meg legyenek a sztenderek, e, e, legyenek kötelezettségek az adatot ellenőrzők e, számára, és az különböző adatokra vonatkozóan. Ez az a mechanizmus, ami biztosíthatja azt, hogy ezek a sztenderdek érvényesüljenek. Ami még ér, nagyon fontos, úgy gondoljuk, hogy az állampolgárok és a magánszektor is azt várja, hogy egyetlen adatvédelmi standard legyen, ami alkalmazásra kerül egységesen az egész Európai Unióban, csak úgy, mint a transatlanti együttműködésben, a rendőrség és az együttműk, rendőrségi és az igazságügyi együttműködés kereteiben. Ezért nagyon fontos számunkra a jogbiztonság kérdése. Ezért a jövőbeni megállapodásnak létre kell hoznia egy olyan átfogó elemet, ami szabályozza az egy Európai Unió és a tagállamok és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat, és meghatározza a kötelezettségeit az adatot ellenőrzőknek, illetve az adatalanyoknak is a kötelezettségeit nem szabad alá, alábecsülnünk a nehézségeket, de ugyanakkor ez szükséges is, akkor, hogyha ki akarjuk zárni azt, ami jelenleg a transatlanti kapcsolatokban akadályt képez és egy olyan rendszert szeretnénk létrehozni, ami segíti, megkönnyíti az adatok átadását az Egyesült Államok és az Európai Unió között, és ugyanakkor egyben ez erősítse a biztonságot, és biztosítsa az európai állampolgárok jogait is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm. Elfelejtettem megemlíteni, hogy van még egy okunk, amiért ez egy kitűnő és egyedülálló ülés, mert az Európai Bizottság adminisztratív szinten már az évek óta tárgyal az amerikai adminisztrációval de viszont soha nem volt demokratikus felügyelet, illetve nem volt nyitott vita, nyílt vita, ami pedig joga az európai állampolgároknak. Ezért fontos az, hogy demokratikus nyílt vitára kerüljen sor. Most pedig megkérném Döklerk urat az Európai Unió elnöksége nevében, hogy vegye át a szót. Nederlands. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni. Ik eh, stel het bijzonder op prijs om hier vandaag ook eh, vanuit het voorzitterschap van de Raad aanwezig te zijn. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a mai ülésen, a mai meghallgatáson én képviselhetem a belga elnökséget. A plenárisról, a plenáris ülésen a SWIFT egyezménnyel kapcsolatban már e, rendeztek vitát, és e, most pedig a tárgyalási fázisban lévő ügyekről fogunk egyeztetni, beszélgetni. Nagyon fontos az, hogy az adatvédelem mindenkinek, minden tagállamnak, az egész Európának alapvető fontosságú. Politikai prioritásról van szó, de úgy gondolom, hogy meg kell említeni azt is, hogy a belga elnökség prioritása is. Egyetértünk a parlament aggájaival ezzel kapcsolatban, és fenntartásaival kapcsolatban. A belga elnökség minden olyan kezdeményezést támogat, amelynek célja az adatvédelem, illetve az adatvédelem javítása, minőségének jobbítása a transatlanti kapcsolatokban. Jelenleg azt próbáljuk elérni, hogy egy olyan kezdeményezést fogadjunk el, amely az összes tárgyalási lehetőséget javítja. Ismerjük a szöveg vázlatát, az egyezmény vázlatát, ezt kétszer is megvizsgálta a koordinációs bizottság, és a mai napon egy újabb vitára kerül majd sor, technikai jellegű vitára ezen vázlattal kapcsolatban. Azt próbáljuk elérni, hogy a decemberi csúcson megpróbáljunk konszenzust elérni és elfogadni ezt. Tehát ez, ezzel a ütemtervel dolgozunk. Az Európai Unió szabályai szerint a személyes adatokat csak akkor lehet harmadik országoknak továbbítani, hogyha ezen harmadik országok a megfelelő védelmi szintet garantálni tudják. Nos, a védelmi szint alatt egész pontosan azt értjük, amit a 9646 os tanácsi dokumentumban olvashatunk, illetve a harmadik pillérben foglaltak és utalnak erre, illetve az emberi jogi karta is szól erről. Nos, ezen okoknál fogva már gyakorlatilag tíz éve némi feszültséget tapasztalhatunk az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatban. 1947 óta az Egyesült Államok jogszabályai értelmében csak az Egyesült Államok állampolgárai és a jogosan ott letelepedési vagy legális lepedési engedélye eh, rendelkezők eh, eh, kaphatják vagy élvezhetik ezt a védelmet. Ezért azt kérjük már tíz éve, hogy külön garanciákat kapjanak az európai polgárok is. Az Európai Unió és az Egyesült Államok adatvédelmi tárgyalásában, tehát ez egyik legfontosabb elem. Már tíz éve arról beszélünk, hogy hogyan lehetne az adatvédelmet bizonyos normák közé terelni, és ugye tudjuk, hogy ez az adatvédelem ágazatról ágazatról változik. Ez egy nagyon bonyolult feladat, és a illetékes politikusoknak nagyon komoly fejtörést jelent ez. Hogyan lehet összeegyeztetni a különböző szabályokat? Nos, miután nagyon bonyolult ez a feladat, nagyon nehéz az biztosítani a polgárok számára, hogy éljeni tudnak jogaikkal. Az egyezmény. Az egyezmények külön-külön szólnak különböző típusú adatok védelméről, tehát minden egyes ágazatra vagy témára más és más egyezmény, más és más passzus von, vonatkozik. Megvalósult ez a Passenger Name Record esetében, illetve a Swift esetében is. Ezek ugye elég friss fejlemények, és nagyon komoly tapasztalatokra tettünk szert ezen tárgyalások során. Ezen kívül számos más elvet is figyelembe kell venni az új egyezmény során, annak érdekében, hogy a jövőben minden egyes alkalommal kis, specifikus egyezményeket kelljen megkötni. Az Európai Bizottság kezdeményezését mi a elnökség részéről támogatjuk, ugyanakkor realist, realistának kell lennünk. Tudjuk, hogy egy általános euró-amerikai adatvédelmi egyezmény sohasem lehet alkalmas az összes típusú esetre, nem lehet az összes kérdéses esetet ezzel megoldani, hiszen mindig vannak olyan különleges esetek, amikor ágazati egyezményre van szükség. Arra gondolok például, hogy milyen hosszú ideig kell az adatokat megőrizni. Egy egyszeri keretegyezményben nem lehet minden részletre kitérni, nem lehet minden egyes esetre megszabni azt, hogy meddig kelljen ezeket az adatokat tárolni. A PNR kiválóan példázza azt, hogy az európai és az európai amerikai adatvédelem kapcsolatos megegyezéseknek mindig nagyon sokféle dologra kell nyitva lennie. Tehát egy általános keretre törekszünk, amelyben kitérünk arra, hogy hogyan kell védeni a személyek, személyes adatokat, de nem minden részletet világosan megfogalmazó egyezményről van szó. Tehát arról nincs szó, hogy különböző hatóságok, amelyek különböző folyamatok alapján közvetítenek adatot, pontosan milyen feltételek mellett kell, hogy ezt megtegyék. Az Európai Unió nagyon odafigyel az adatvédelemre, és ugye az adequacy kérdéséről nagyon komoly vitát folytattunk, és azt gondolom, hogy azt kell elérnünk, hogy függetlenül attól, hogy egy-egy polgár melyik állam polgára mindenképpen garantálni kell számára a személyes adatok védelmét, akkor is, hogyha a harmadik országban a országnak adjuk át ezeket az adatokat. A 9646 os irányelv és a harmadik pillérnek az erre vonatkozó passzusai kikötik azt, hogy ezeket az adatokat csak világos és részletesen körülírt cél értekében lehet átadni, például terrorizmussal kapcsolatos nyomozások, vagy más egyértelműen körülírható célok érdekében. Nagyon fontos az is, hogy arányosan arányos mértékű és mennyiségű adatot továbbítsanak, tehát a céllal összeegyeztethető mértékről van szó, illetve azt is biztosítani kell, hogy tájékoztassuk azokat a személyeket az adatok átazásáról, akinek az adataikat átadtuk. Hibák esetén meg kell adni azt a lehetőséget a polgárnak, hogy egy adatvédelmi biztos vagy más hasonló felülvizsgálati szervhez forduljon, és ott jogorvoslatot kérjen. Létezik egy magas szintű adatvédelmi csoport, amely amerikai, Egyesült Államok belé, illetve európai képviselőkből áll, és három éve próbálják ennek a kérdésnek az alapelveit egyeztetni. A megfelelő védelmi szintet pontosan kell értelmezni. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy mindenkire nem, nem csak azt jelenti, hogy mindenkire ugyanazon a feltételek vonatkoznak, hanem azt is jelentheti, hogy országról országról eltérő a megfelelő védelmi szint. Sokszor a különböző jogszabályok is eltérőek országról országra. Sokszor a módszertan is eltér tagállamok szerint. Ez nem jelent súlyos problémát, de azt kell biztosítani, hogy az amerikai és európai polgárok is konkrétan tudjanak élni jogaikkal, és mindenki számára világosnak kell lenni, hogy hogyan lehet értelmezni ezt az egyezményt. Ez az egyik vezérfonala a tárgyalásainknak. Az Egyesült Államok és az Európai Unió egésze nagyon sokféle jogrendszert, jogszabályrendszert takar, és bizony eltérőek az adatvédelmi normák országról országra. Tudjuk, hogy nagyon sok a különbség az európai rendszer és az amerikai rendszer között, de ezen különbségek nem feltétlenül jelentenek akadályt, ettől még kiválóan megvalósulhat az adatvédelmi együttműködés az európai polgárok, illetve az amerikai polgárok érdekében. Jelenleg ott állunk, hogy ezek az alapelvek rövidesen megvalósulnak. Említettem az előbb az ütemtervet, ezt próbáljuk maximálisan betartani annak érdekében, hogy a decemberi tanácson, tanácsülésen le tudjuk zárni a 27 kollégával ezt az ügyet. Elnök asszony, a belga Szeretné azt hangsúlyozni, hogy amint megvan a mandátumunk, elkezdhetjük a tárgyalásukat az Egyesült Államokkal. Tehát ettől a ponttól kezdve nagyon szoros kapcsolatot kell tartanunk egymás között, és nagyon oda kell arra figyelni, hogy megfelelő follow-up következzen. Tehát fontos a rendszeres kapcsolattartás. A bizottság kérésére a tanácsnak elnézést, tehát a bizottságnak tájékoztatni kell a parlamentet is. Ez rendkívül fontos, elnök asszony, hiszen csak így valósulhat meg az igazi párbeszéd az Európai Parlamenttel. Azt gondolom, hogy erre elég komolyan odafigyelünk, és megfelelő bátorság kell ahhoz, hogy valóban megszülessen egy mindenki számára kedvező egyezmény. Úgyhogy a személyes jogok védelmét maximálisan figyelembe veszük. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács együttesen próbálják ezt az eredményt elérni, hogy ilyen mindenki számára kielégítő egyezményt írjunk alá. Remélem, hogy december végén ismét ellátogathatok ide, és akkor újabb tájékoztatásra szolgálhatok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljött, és időt szakított erre a vitára. Igaza van, az Európai Parlament alapvető fontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Fontos a párbeszéd, de az is fontos, hogy mi szavazni is fogunk mindenről. És fontos, hogy ezt már az ügyek kezdetekor figyelembe vegyék. A következő hozzászóló Kenned nagykövet úr az Egyesült Államok nagykövetségéről. Óriási megtiszteltetés, hogy egy elnöki asztalnál ülhetek önnel. Itt a nemzeti érdekekről kell alkudoznunk, ez egy közös rend, a biztonsági kérdések és a polgárjogi kérdések egyaránt fontosak, és tudom, hogy ön személyesen is nagyon fontosnak tartja őket, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm Windfeld asszony a kedves szavakat, és köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem ma, köszönöm Albrecht úrnak az előadást, illetve az egész Libe szakbizottságnak ezt a lehetőséget. Ahogy már sokszor tettem itt az Európai Parlamentben, úgy fogom kezdeni most is, hogy az Egyesült Államok kormánya elismeri és tiszteletben tartja az Európai Parlament nagyon fontos szerepét, és szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatokat ezzel a házzal. Sok erőfeszítést teszünk e téren, nem csak én mondom ezt, az USA nagykövete, hanem Biden alelnök is elmondta, illetve Clinton külügyminiszter asszony, illetve Napolitano belbiztonsági miniszter, és sok magasrangú Egyesült Államok beli kormánytisztviselő, akik itt jártak a parlamentben az elmúlt időszakban. Önök nyilván tapasztalhatták, hogy mennyire fontosnak tartjuk a kapcsolatokat az önök parlamentjével. Néhány dologra szeretnék csak kitérni amikor közös értékekről beszélünk, és kihívásokról a személyes adatok terén, Nos, komoly tapasztalataink vannak már az együttműködésben. Nekünk is vannak aggájaink a kormányunk részéről, amikor az új megállapodást megkötjük, erről is fogok beszélni, illetve hogy milyen javaslatok alakultak ki. Először is a közös értékekről. Löbály asszony említette ezeket korábban. Az Egyesült Államoknak és Európának több száz éve vannak közös értékei. Ezek nagyon mély dolgok kemény időkben és jó időkben, békében, prosperitásban is közös értékeket vallottunk. Forradalmak, stabilitás, instabilitás idején. 800 millió demokratikus körülmények között élő ember közös történelméről van itt szó. Egy éve élek Brüsszelben, és amióta itt élek, még csak elmélyült a meggyőződésem, hogy az amerikaiak és az európaiak a legalapvetőbb emberi értékeket osztják. Many times uh, the often, often repeated assertion that the Sokszor voltam itt, és hallhattam sokszor, hogy az Egyesült Államok többet foglalkozik a biztonsági kérdésekkel, mint a polgárjogi kérdésekkel. Ez nem igaz, ez egy karikatúra, egy túlzás. Az Egyesült Államok alapjaitól, létrehozásától fogva nagyon sokat foglalkozik az egyéni szabadságjogokkal. a szabadságért mentek az amerikai gyarmatokra azok az emberek, akik a mi demokráciánkat létrehozták, és több és két évszázad alatt kibővítettük és elmélyítettük, átalakítottuk ezeket a jogokat, hogy alkalmazhatóak legyenek az új helyzetekre, körülményekre, új technológiára. Én azt mondanám, hogy a magánélethez való jog, az emberi jogok terén nagyon sok a közös értékünk. az egyéni szabadságjogokkal persze nem lehet élni, hogyha nincs biztonság, hogyha a terrorizmus, a bűnözés, a kereskedelem fenyegetettség alatt áll. Fontos, hogy a biztonsági helyzetet javítsuk, amikor a szabadságjogokat védjük. Löbály asszony szavait idézném, azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy ugyanazok az értékeink, csak mások a megközelítések, és tényleg így van. A tárgyalás során, ahol ugye erről a keretmegállapodásról tárgyalunk, valóban össze kell egyeztetni, hogy különböző a megközelítésünk ugyanahoz a célhoz őszinte véleményünk, hogy ezeket a kihívásokat közösen kell felvállalnunk, a magánéletet nem kell feláldozni a biztonságoltárán. Mind a kettőt kell megvalósítani, és mind a kettőt meg is lehet valósítani. Valójában az érme két oldaláról van szó. És amikor ezt tesszük, egy nagyon gyorsan változó helyzetben, környezetben tesszük ezt. Az internet nagyon fejlődik, a bűnözés, a terrorizmus, a gyermekpornográfia nem ismer határokat, stb. A jó hír az, hogy kiváló tapasztalatra tekinthet vissza az együttműködésünk ezen a területen, az USA a rendészeti és igazságügyi együttműködésben a, a, a, az Európai Unióval mindig is nagyon nagy figyelmet fordított az adatvédelemre is, és nagyon jó rendészeti eredményeket értünk el, miközben a magánéletet, a szabadságjogokat meg tudtuk oltalmazni. Egy példát mondanék erre az idén, az USA és az EU a kiadatási és kölcsönös jogsegély egyezmények keretében, illetve 54 bilaterális egyezménynek köszönhetően nagyon erőteljesen tudta megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, amikor a bűnözéssel, a terrorizmussal szemben küzdünk. Az Eurojust, az Europol megállapodások is ezt mutatják, ezeknek köszönhetően nagyon fontos a, a gyermekabúzus, gyermekpornográfia területén elért eredményeink. Nagyon fontos, hogyha az egyik országban egy ügy felvetődik, akkor akár öt másik országban is fel tudunk lépni. Így sikerült például több mint 50 gyermeket megmenteni, úgyhogy 20 helyen folyt a rendőri munka egyszerre. A szökésben lévőket sikerült bíróság elé állítani. És az egyik friss sikertörténet az USA-EU e magas szintű kontaktcsoport munkája volt, amiről beszéltek az előttem szólók három évig három éve működik már ez a testület, a kormányok legjobb szakértőiből áll, rendkívül sokoldalú bűnözéssel és a magánéletvédelmivel foglalkozó szakemberekből áll ez a testület és tényleg a valóság alapján, a technológiából kiindulva működünk együtt, felismerve, hogy más a jogrendszerünk, de hogy közösek az értékeink. Megpróbáltuk a közös alapelvek alapján egy kötelezően, kötelező érvényű jogi megállapodás előkészítését itt tartunk most. Az Egyesült Államok, a, akit én képviselek, nagyon várja ennek a munkának a folytatását, és ahogy de Kerk úr mondta, ez egy szükségszerű folyamat, nem lehet egyik megállapodásból a másikba átlépni. Fontos lenne, hogy egy, egy teljes keretegyezmény létrejöjjön a közös alapelvek, értékek alapján. A tárgyalások kezdetekor hadd mondjam el, hogy melyek a mi aggájaink, a problémáink, a mi kormányunk részéről. A javasolt mandátum alapján van egy pár dolog, ami aggodalmat kelt bennünk. Ugye három évig tárgyaltunk az alapelvek meghatározásán, és van egy konkrét terület, amely aggodalmat okoz számunkra ez pedig a lehetséges visszaható alkalmazása ennek az új megállapodása és, megállapodásnak, és különösen aggaszt bennünket, hogy gyakorlatilag több száz megállapodást sodorhatunk veszélybe Európa és az USA között ezen a területen. Mert nagyon hosszú időre tekint vissza az együttműködésünk, nagy a lendületemben, és aggodalmat okoz számunkra, hogy az új megállapodás esetleg visszaható hatályú lenne, és így több száz megállapodást, amit már a szenátusunk is ratifikált, el kellene törölni, újra kellene tárgyalni. Úgy gondolom, hogy ez egy gyakorlati, logisztikai probléma. Több évig, akár több évtizedig tarthat ezeknek az újra tárgyalása figyelembe véve hogy egyébként is hatályukat vesztik majd ezek a megállapodások, és újra kell majd róluk tárgyalni a keretmegállapodás keretében egyébként is. Nem csak azért beszélek erről, mert ugye logisztikailag kihívást jelent, hanem egyszerűen azért is, mert ennek nagyon komoly a gyakorlati kihatása a jogrendszereinkre a rendészet és igazságügyi szerveknél nagy zavart okozna a visszamenőleges hatály, és bizonyos meggyőződésbeli megingásokhoz vezetne különböző bírósági döntések kérdőjelezhetődnének meg. Itt a jogbiztonság sérülhetne, az Egyesült Államok nem szabad, hogy ilyen megállapodásban részt vegyen. Bízom benne, hogy folytatjuk a jó munkát a megállapodás jó tapasztalatai alapján, és a jó hiszemű, jó szándékú hozzáállásunk alapján, és előre tudunk majd lépni. Lenne még egy dolog. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez a folyamat tényleg termékeny lehessen, sikeres, el kell ismernünk egymás adatvédelmi rendszereinek érvényességét, ekvivalenciáját, hogy úgy mondjam, mert különben nem lehet maximálisan kihasználni egy ilyen keretmegállapodást. Úgyhogy a magas szintű kontaktcsoport munkája nyomán sikerült jól megismerni egymást, tudjuk, hogy közösek az értékeink, meghatároztuk az alapelveket, nem gondoljuk, hogy bármelyik adatvédelmi rendszerben súlyos hibák lennének, akár az amerikaiban, akár az európaiban, de úgy gondoljuk, hogy tovább lehet erősíteni, célszerűbbé lehet tenni az együttműködésünket, és olyan architektúrát lehet kialakítani, ami az együttműködést még könnyebbé teszi. Zárásképpen szeretnék egy javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehetne együttműködni az USA kormánya és az önök szakbizottsága között, konkrétan hogyan lehet előbbre lépni. Szeretném, hogyha mi minnyáján kötelezettséget vállalnánk, különösen ennek a szakbizottságnak a tagjai és munkatársai, hogy, hogy folytatjuk a tanulási folyamatot, hiszen nagyon jó tapasztalatcserére került már sor az amerikai kormány tagjai és az önök szakbizottsága között. Több képviselő utazott az Egyesült Államokba, találkozott a kormányjal, a kongresszus tagjaival. Ennek a folyamatnak folytatódnia kellene. És egy csomóan érkeztek ide az USA-ból magasrangú adatvédelmi tisztviselők a DHS-től, a DOJ-től, Capetoni úr most említette, hogy a Libe szakbizottság nem sokára, februárban Washingtonban látogat. Ezt üdvözöljük, mert úgy gondolom, hogy ez jó lehetőség lesz arra, hogy találkozzunk önökkel, és megmutatjuk, megmutassuk, hogy hogyan működik a mi rendszerünk így célszerűbbé, praktikusabbá várhat ez a folyamat. A másik dolog, amit szeretnék kérni, azzal kapcsolatban mit tehetünk együtt, az az, hogy ne csak ellátogassanak az USA-ba és beszéljenek a mi adatvédelmi szakértőinkkel, amikor ide jönnek, hanem menjenek el a saját választó körzeteikbe is, és kérjék ki az önök rendészeti, bűnöldözési, igazságügyi szakértőinek véleményét az USA-val való adat cseréről, mert szerintünk nagyon fontos, hogy ezek a hangok is figyelembevételre kerüljenek. Úgy gondolom, hogy a sikereinkre építve folytathatjuk ezt a munkát. Nyilván sok a mentalitásbeli, hozzáállásbeli különbség, de a történelem azt mutatta, hogy sokkal több a közös érték, és én nagy várakozással tekintek a munka folytatása elé, hogy ne csak a biztonság, hanem az adatvédelem is sikeresen megvalósuljon. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az egyik elem, hogy összehasonlítjuk a rendszereket, hogy amikor önök védelmezik a az állampolgáraiakat, akkor az információszabadságról szóló törvény az, ami nagyon fontos. Egy kicsit csúszásban vagyunk, úgyhogy először megkérném a jelentés készítőt, hogy kíván-e reagálni, nyilván igen, és utána pedig frakciónként adnám meg a szót. Eddig két hozzász, keten kértek hozzászólási lehetőséget akkor beszélje most a jelentés készítője, és utána megadom a szót. Köszönöm szépen, hogy hozzászólatok. Nagyon érdekes mindenképpen a közös aggodalmunk az, hogy olyan elveken mentén dolgozzunk, amik lehetővé teszik a közös munkát, és amikor a, és védjük a polgári jogokat, egyben az adatokat is védjük, illetve az adatvédelemhez fűződő jogokat. Az én kérdésem az az lenne, és főként Kenneth úrnak a hozzászólását érinti a jelenlegi együttműködés. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament parlamentet az foglalkoztatja, hogy ne csak a jövőre nézve dolgozzuk ki a sztenderdeket és az elveket, hanem ismételten vitassunk meg olyan dolgokat is, amelyeket az Európai Unió, illetve a tagállamok terjesztettek elő még a múltban és így építsük az együtt, a biztonsági együttműködésünket. Ez is egy megközelítése az Európai Parlamentnek. Azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha lenne egy átfogó keret, és bizonyára van egy bizonyos érzelem is, hogy az elmúlt időszakban mindig volt egy bizonyos szakadék, ami elválasztott bennünket. Ezt önmagában nem biztos, hogy rossz, de mindenképpen egy olyan dolog, amit a helyére kellene most már tenni. Talán azért volt ez, mert a múltban volt egy olyan szándék, hogy az új biztonsági kihívásokra reagáljunk, az Európai Unióban is megvolt ez az Egyesült Államokban, és azt mondtuk, hogy végül is, hogy hát új együttműködésre van szükségünk, és így van szükség az adatvédelmi területen is, és a, bizalmunknak adtunk hangot a jövőre vonatkozóan, oly módon, hogy majd megbeszéljük. Azért, mert tudtunk arról, hogy milyen különbségek vannak a rendszerek között. A két rendszer különbözően működik, és mielőtt bármit lépni tudnánk, meg is kell, hogy értsük ezeket, csak ezután lehet kötelező erejű megállapodást kötni, illetve ezután tudunk együttműködni. Mintegy tíz éve folyik már a vita ezekről a kérdésekről. Jó lenne, hogyha átgondolnánk a már meglévő kereteket is. Tehát az én kérdésem az éppen arra vonatkozik, hogy esetleg ehhez, hogyha mondana valamit, mert az Európai Parlamentnek ez egy fontos kérdés. És amikor a nemzeti kormányainkkal, parlamentjeinkkel tárgyalunk, akkor is mindig ez vetődik fel. Elnök, következő hozzászólónk eh, Lambridinis úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Az én kérdésem az amerikai nagykövet úrhoz szól, egy kicsit abban a vonalban, amit eh, az imént hangzott el. Tehát, hogyha több száz megállapodás van bilaterális a tagállamok és az Egyesült Államok között, illetve van Európai Unió ö, Egyesült Államok közötti multilaterális megállapodás is. És hogyha önök úgy gondolják, hogy egy új keretegyezmény ö, zűrzavart és nagy problémákat alkalmazna a már meglévő egyezmények tekintetében, én azt hallom, hogy az ön becslése szerint a jelenlévő ö, megállapodások olyan adatvédelmi szabályokat tartalmaznak, amik jelentésen eltérhetnének azoktól, mint amelyeket most a keretmegállapodás kapcsán tárgyalunk. Nem látom, hogy milyen bürokratikus nehézség lenne, és hogyha módosítani kellene ezeket, miért ne tehetnénk meg? Ugyanakkor, hogyha mindezek a külön megállapodások ugyanabba az irányba hatnak, mint az a keretmegállapodás, amiről tárgyalunk, akkor nem lehetne olyan nagy, nagy munka a különböző amerikai minisztériumok számára, hogy módosítsák ezeket, vagy hozzátegyenek egy-egy bekezdést, és azt mondják, hogy a, az adott megállapodásban szereplő védelmi rendelkezések nem ütközhetnek a keretmegállapodással. Tehát a jövőre vonatkozóan lenne egy megállapodás, plusz több száz kétoldalú megállapodás van, ami azt is jelenti, hogy akkor mindegyikben különböző adatvédelmi tartalommal akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy egy... Tehát az én kérdésem végül is az, ha ez akkora probléma, akkor esetleg megpróbálhatna az Egyesült Államok egy kicsit rugalmasabb lenni a e tekintetben, és végezetül elnök félbeszakította, mert lett az idő, tehát feltételezem, hogy az Egyesült Államok összeállított egy listát ezekről a több száz egyezményről, és hogyha ezzel tudnák segíteni a mi munkánkat is, hogy esetleg megmondanánk, vagy átadnánk azokat a listákat, amik már léteznek, és ahol ö, kifejezetten problémát jelent az, hogy az új keretmegállapodáshoz igazítsák. Elnök, azt javaslom, hogyha a panel tagja is elfogadják, hogy még négy képviselőnek adjunk szót, akik kérdezni szeretnének, és akkor az így az kérdésekre egyszerre lehetne válaszolni. Kérem a kollégáinkat, hogy röviden fogalmazzanak, mert kifutunk az időből. Buzutil úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában inkább reagálni szeretnék az elhangzottakra. Először is a bizottság felé. Én még mindig kicsit kényelmetlenül érzem magam az eljárással kapcsolatban, tehát az adatvédelmi kérdésekben. Először volt egy külön egyezményünk az Egyesült Államokkal, aztán egy általános egyezményünk, utána pedig a saját belső jogi keretünket fogjuk felülvizsgálni. Lehet, hogy ezt fordítva kellett volna megtenni, fordított sorrendben. A bizottságtól kérem, hogy nyugtasson meg ezzel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy a saját házunk táján nem tettünk rendet, így elég nehéz harmadik országokkal tárgyalni. Legalábbis nem megnyugtató a dolog. Az Egyesült Államoknak, illetve nagykövet úrnak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az elmúlt időszakban megváltozott az Egyesült Államok hozzászárása, úgy régebben úgy tűnik, hogy nem is vette figyelembe azt a, az Egyesült Államok, hogy létezik az Európai Parlament, most már igen, és megköszönöm önnek, nagykövet úr, hogy személyesen is ilyen komolyan veszi ezt a kérdést, nagyon sokat dolgozott ezen a kérdésen. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a SWIFT egyezmény lakmus tesztje lesz nem csak annak, hogy mi lesz a következő egyezmények sorsa, hanem azzal kapcsolatban is, hogy ezt hogy fogjuk végrehajtani, alkalmazni. Magyarán meglátjuk, hogy az Egyesült Államok hogyan fogja a SWIFT egyezményt alkalmazni, és ebből leszűrhetjük azt, hogy önök hogyan is értik, mit értenek ez alatt az egyezmény alatt. A másik dolog, ami kapcsolódna ahhoz, amit Lambrinidis úr mondott, tehát hogy a lehető legrugalmasabbak legyenek a tárgyalások során, hiszen, mint bizonyára tudják, nem vagyunk könnyű tárgyalópartner. Elnök, hát ezt csak a magad nevében mond Simon, velem könnyű tárgyalni. Alexander Álvaló. Köszönöm szépen! Köszönetet mondok Döklerk úrnak is, illetve Kenard úrnak is, hogy eljöttek. Nos, Lebail asszonyhoz kapcsolódnék, és aztán Kenel úrnak is föltennék néhány kérdést. A biztonság és magánélet kettőségében még azt elmondanám, hogy szerintem a biztonság mindenképpen a magánélet védelmét szolgálja, tehát nem egyenlő szinten van a két dolog, az alárendelt, fölérendelt kapcsolatban vannak. Nos, ezzel kapcsolatban hal mondjam el azt, hogy Kennedy gyakorlatilag megismételte azt, amit az elnök is mondott, tehát, hogy az összes polgárt meg kell védeni, az összes lehetőséges, lehetséges eszközzel fellépünk a terrorizmus ellen, amennyiben ezek megfelelnek alapelveinek. A kérdésem az, hogy a legitim és a legális között hol a különbség, vagy mi, hogyan különböztetjük meg ezeket. Az adatvédelem mi folyamatokat önök mindenképpen támogatják, csak a kérdés az, hogy ezek mennyire legatim folyamat, mennyire legat, legitim folyamatok, vagy mennyire önmagáért való folyamatok ezek. Mennyire hatékony az adat gyűjtési folyamat, mert sokszor ebben nem látunk bele. Tehát a kérdésem, hogy hol válik el egymástól a legális és a legitim. Második kérdésem. Buzutil úr erre már utalt. Saját adatvédelmi jogszabályunk felülvizsgálatán munkálkodunk jelenleg. Valószínűleg a jövő év közepére fogja ezt a felülvizsgálatot benyújtani a bizottság. Kollégámmal az Egyesült Államok adatvédelmi egyezményén dolgoztunk, de ahogy hallottam, az Egyesült Államokban is lesz felülvizsgálat. A, két, a kérdésem az, hogy ez a két dolog egymástól függetlenik, függetlenül folyik, avagy az egyezményünk megpróbálja a biztonságos minimumot megfogalmazni. Tehát van arra valamiféle elképzelés? hogy ezt a három folyamatot párhuzamosan tegyük. Tavares úr, és utána Bronsz úr következik. Utolsó kérdés feltől. Köszönöm szépen. Először is Kennedy úrra reagálni. Természetesen eltérőek a jog rendszereink. Itt vagyok. Abban is egyetértek, hogy értékeink azonosak, de a jogrendszer jogrendszerénk eltérnek adminisztratív szempontból is, illetve hatályosságuk is eltér. Fontos lenne tehát, hogy kölcsönösen elismerjük a két jogrendszer megfelelőségét, illetve hogyha valami nem megfelelő, azt is el kell ismernünk. Értem, hogy az Egyesült Államok odafigyel arra, hogy az új keretegyezmény ne oltsa ki a már létező egyezményeket, de szerintem az az egyetlen elképzelhető út, hogy ennek az egyezménynek legalább olyan magas legyen a szintje, vagy még magasabb, mint az eddigi egyezmények. Az eddigi egyezményekre sokszor már az amerikai szenátus is rábólintott, úgyhogy ezzel az egyezménnyel is hasonló a helyzet, el kéne érni, hogy a szenátus ezt jóvá hagyja. Ha jól értem, akkor nagyon fontos kérdésnek számít az, hogy az európai állampolgárok is élvezhetik-e az Egyesült Államokban azokat a jogokat, amelyeket az amerikai állampolgárok vagy Amerikában letelepedettek. Ez lenne tehát a két jogrendszer megfelelőségének legfőbb kérdése. Talán azt a időközi megoldást kéne választani, hogy az amerikai kongresszussal próbálunk parlamentközi párbeszédet felállítani, tehát megnézzük azt, hogy a az EU-s, illetve az amerikai jogszabályokat hogyan lehetne módosítani. Elnök, köszönöm szépen, Bronsz Köszönöm szépen, elnök köszönöm. Gondoltak-e arra, hogy az Egyesült Államok bíróságai is végre akarják majd hajtani ezt az egyezményt, nem csak az Európai Uniós bíróságok. Alkalmazzák-e ezt az egyezményt arra, azon esetekre, amikor valami bűnes, bűnténynek számít az, Egyesült, az Európai Unióban, de nem számít bűnténynek, vagy büntetnek az Egyesült Államokban, például uszításra gondolok, és hasonló kérdésekre. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban kivételekre gondoltak-e? Utolsó kérdésem. A békés ellenállókra, tehát azokra, akik nem értenek egyet az Egyesült Államok külpolitikájával vonatkozik ez. A terrorizmusra, illetve a gyermekpornográfia történt utalás, ezzel kapcsolatban nyilván mindenki egyetért, hogy megfelelő az adat megosztás, továbbítás, de azt gondolom, hogy a racionális elemzés, illetve a szkepticizmust próbálják meg kioltani itt az, egyes, az Európai Unióban. Köszönöm. Um, Köszönöm én is, hogy ilyen rövidek voltak, most pedig fordító sorrendben kérem a panel részvevőit, hogy válaszoljanak. Először is Kenár nagykövet úr. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, megpróbálok rájuk választ adni. Olbrecht úr arra kérdezett rá, hogy mi a helyzet ezzel az átfogó kerettel. Úgy gondolom, hogy az a cél itt, hogy fenntartsuk azt a lendületet, ami a magas szintű kontaktcsoportban létrejött. Elmondtam, hogy a visszamenőleges hatály azért aggaszt bennünket, mert ez adott esetben aláaknázhatja ezt a lendületet, hogyha a az összes több száz adatvédelmi megállapodást leltárba, lajstromba vennénk, mindent átírnánk, akkor ez egy lehetetlenül nagy feladatot jelentene. Ugyanez a válaszom Lambrinidis úrnak is. Ma itt az a gyakorlati problémánk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi van ezekben a megállapodásokban én nem értek egyet azzal, amit ön sugall a kérdésében, hogy a meglévő megállapodások jelentősen különböznének az új megállapodás. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mi a helyzet velük. A mi szemszögünkből, bár ez némiképpen szubjektív, a, egy ö, csomó ö, magánélet ö, beli abúzusra választ adtak ezek a megállapodások, ezért felmerülhet a visszamenőleges hatály problémája. A különböző bevándorlás és jogi megállapodásokról is szó lehet. Úgy gondolom, hogy a tárgyalásokon foglalkozunk majd ezzel, nagyon felkészült emberek vesznek részt a tárgyaláson, ahogy Lebály asszony is, és nézzük meg, hogy milyen javaslatok kerülnek az asztalra. Muzutil úr, kedves szavait nagyra, és nagyra értékelem a mi erőfeszítéseinket, illetően a parlamentnek továbbra is nagyon fontos szerepet szánunk. The, um, with respect to implementation of SWIFT by the United States, ami a SWIFT USA beli alkalmazását illeti, azt hiszem, hogy fontos azt látni, hogy itt nem az USA általi, meg az EU általi alkalmazásként tekintünk a dologra, hanem együtt végezzük a munkát. A TFTP megállapodásnál arra fogunk figyelni, hogy minden kulcsfontosságú kérdésnél szorosan együttműködjünk a végrehajtásban is. Én bízom benne, hogy az Európai Parlament a bizottság által teljes tájékoztatást kap, a bizottság nyilvánvalóan erre vállalkozott. Értem, hogy rugalmasnak kell lenni a megállapodásnak. A, a SWIFT veterányaként én pontosan tudom, hogy mennyire fontos a rugalmasság, kreatívnak kell lenni, és meg kell próbálni megérteni, hogy a partnereknek mik a szükségletei, és ezeknek, ha lehet eleget tenni, vagy ezeket kielégíteni. Uh, Nyilván nagy kihívás lesz ez, de én nagyon bízom benne, hogy sikerül majd a keretmegállapodást megkötni, hogyha mindkét oldalon ez a rugalmasság megvan. Álváró úr különbséget tett legitim és legális között, ez egy nagyon releváns felvetés. Az EU adatvédelmi irányelvében van egy kötelezettség, ha jól tudom, hogy szükségszerűnek és arányosnak kell lennie minden adatgyűjtésnek. Mi ezt értjük, elfogadjuk, és nyilván mindig figyelembe veszük, amikor tárgyalunk az EU-val. Azt hiszem, azt is fontos érteni, hogy a magánéletet más képpen védi a két fél, és nem statikusan, folyamatosan frissítjük, alakítjuk, felülvizsgáljuk a szabályokat, és lehet, hogy ami ma szükségszerű vagy arányos, az egy-két hónap múlva már nem lesz az. A technológiaiparban töltöttem életem nagy részét, a szabályozó és az ipari oldalon, és nagyon jól tudom, hogy a kormányok számára mindig kihívás volt a technológiával lépést tartani, különösen a mai csúcs technológiával az adatvédelem terén, hiszen állandóan változik a technológia, és szerintem fontos, hogy a rugalmasság azt is jelenti, hogy értsük a technológiai változásokat, a rendszerek alakulását, fejlődését. A célunk az, hogy le tudjuk fedni ezeket a változásokat a keret megállapodásban. Tavares úr, igen, elnézés, Nem láttam önt már megint. Tavares, elnézést a rossz kiejtésért. A Privacy Act-re kérdezett rá, illetve hogy mi a helyzet a kongresszussal való koordinációval. Megmondom őszintén, nem hiszem, hogy az USA kongresszusa eh, a Privacy Act-ről újra akarna vitát folytatni, és az Obama adminisztráció szerintem ezt nem fogja erőltetni, hogyha a személyes véleményemet kérik, akkor szerintem erre nem fog sor kerülni. Én pontosan látom, hogy milyen vitát kavart ez a eh, Privacy Act, önöknél is, és tudom, hogy milyen sok eh, jogorvoslati eljárás van folyamatban, Foglalkoztunk ezzel a TFTP keretében, és fel kellett ismernünk, hogy az adatvédelemről szóló Privacy Act-et nem tudjuk módosítani. Brüsszelben már sokszor beszéltem erről sok emberrel. A realitásokból kell kiindulnunk, egyszerűen nem várhatjuk a kongresszustól, hogy megnyissák újra ezt a szabályozást és módosítsák. Úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni oldani a kérdést anélkül, hogy erre sor kerülne. Bronszúr. Ja, igen, és bár az adatvédelmi, az amerikai adatvédelmi szabályozás, a Privacy Act nem ugyanolyan jogolvasati lehetőséget nyújt az európaiaknak, mint az amerikaiaknak. Mi azt mondjuk, hogy de facto mégis ugyanaz a helyzet, ugyanaz a jogi helyzetük, számos jogorvoslati lehetőség van a Privacy Act-en kívül is, például a Freedom of Information Act keretében, amely nyitva áll az európaiak előtt, és adminisztratív, tehát közigazgatási jogorvoslati lehetőségek is vannak, úgyhogy ne csak ezt az egyetlen jogszabályt tekintsük. Bronzul, jól mondom a nevét? Bronzul, igen. Én jogász végzettségű vagyok, és amikor feltette a kérdés sorozatát, akkor olyan flashbackem volt, mintha ott ülnék a jogi egyetemen a ö, vizsgán, és kapnám a kérdéseket. Hát nem tudom, hogy mi a jogi válasz egy olyan megállapodásra, amiről még a tárgyalás le sem zárult. Hogyha megengedi, akkor egy kicsit később válaszolnék majd ezekre a kérdésekre, hogyha tinta megszáradt az új megállapodáson elnézést, hogyha nem tudtam mindenre jól válaszolni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig de Clark miniszter úr, tessék. I didn't have many questions, so I'm... Nincsen sok kérdésem, egyetlen egy kérdésem van, ami arra vonatkozik, hogy valószínűleg ö, ö, van egy kivétel az adatok alól. Örülök, hogy adott egy kis időt, hogy vannak-e, szerintem nincsenek elvek kivételek nélkül, mindig az EVA kiinduló pontja a vitának, és teljesen megfelel annak, amit nagykövet úr mondott. Tehát el kell kezdenünk tárgyalni, és utána majd ezt ki kell dolgoznunk. Tehát szerintem nagyon jó, hogy vannak elvek, ezekkel az elvekkel kezdünk, méghozzá nagyon jó elvek ezek, és feltételezem, hogy lesznek majd kivételek, de túl korai lenne még megválaszolni az ön kérdését más választ nem igazán lehet adni, mert a fő kérdés az az, hogy a az átfogó elem alá tartozó dolgok, és vannak megállapodások, tehát ez megvan. És végül is azt hiszem, hogy a bizottságnak is, és nekünk is ez a legnagyobb kihívás, hogy egy megfelelő, kellő egyensúlyt találjunk az általános elvek, és az új megalapodás általános elvei között, és ezt megfelelően kapcsoljuk a már meglévő egyezményekhez. Ehhez kell majd a kreatív megoldó, megoldás, és ez az, ami majd, ha minden igaz, akkor decembertől fog elindulni, és reméljük, hogy majd ezt ott sikerül véglegesíteni a decemberi tanácsülésen. Lebaj asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy három dolgot vessek fel Lambrinidis úr reagálásával kapcsolatban. Én nagyon érdekesnek találtam, amit Kenneth nagykövet úr mondott, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy az átfogó megállapodásnak mekkora hatása lesz a már meglévő egyezményekre. Szerintem ez egy nagyon is helyén való felvetés, először ezt kell tudnunk, nem szabad, hogy ez eltérítsen bennünket attól, ami a fő célja mindezen tárgyalásoknak. Tehát, hogy egy közös alapokat, standardeket dolgozzunk ki a majdani megállapodásra. És amit bizottságként szeretnénk és igyekszünk elérni, az az, hogy egy közös keret jöjjön létre, amelyben az állampolgárok azonos mértékű védelmet élvezhetnek, hogyha például Európába jönnek, vagy innen elmennek paradox dolog lenne, hogyha megállapodnánk egy meg, átfogó megállapodásban, és a különböző tagállamokban továbbra is különböző rendelkezések lennének érvényben. Tehát ezt kell valahogyan tükröződnie. Egyetértek abban nagykövet úrral, hogy mi magunk nem, sem, nem káoszra törekszünk, nem káoszt szeretnénk. De úgy gondolom, hogy a káosz és a nem tárgyalás vagy nem igazodás között van még átmenet, és van kellő mozgástér, amit kihasználhatunk. De még egyszer mondom, hogy a célunk az az, hogy egy közös keretet hozzunk létre, hogy az állampolgárok azonos védelemben részesülhessenek, függetlenül attól, hogy hol vannak éppen. Egy Puszotil úr felvetett, néha az az érzésünk, hogy dolgok történnek, csak nem éppen a megfelelő sorrendben. Egyetértek abban, hogy egy ideális világban valószínűleg nem így került volna a sor a dolgokra, előbb lett volna a megállapodás. De éppen azért szeretnénk ezt a keretet, mert hogy vannak ezek a különböző egyezmények, és ezek, mint ahogy említettem már, egy ilyen mozaikot hoztak létre, és ezért kellene megállapodnunk a standardekben, hogy ezek azonosak legyenek, és így tudunk letárgyalni egy megállapodást. Tehát az átfogó megállapodással tudjuk létrehozni azt a keretet, ami mindenkire vonatkozik. A második felvetése az pedig a belső Európai Uniós adatvédelmi keretekre vonatkozott. Igaz, hogy ezen is dolgozunk. Ugyanakkor bár ez a keret változni fog, illetve változtatni fog bizonyos dolgokon, és a jelenlegi sztenderdjeinket is hozzá kell igazítani a technológiához és egyéb dolgokhoz, mégis az alapvető az alap nem fog lényegileg megváltozni, tehát a, az, az alap az nagyjából ugyanaz marad, mint ami van, tehát sok minden változik, de az alapok nem igazán. A harmadik felvetésem pedig a, az Európai Bizottság és a Parlament közötti kapcsolat tárgyalások kapcsán vagy során Reding asszony is nagyon fontosnak tartja azt, hogy szoros legyen az együttműködés a parlamenttel, és bizonyára emlékeznek, hogy azon a napon, amikor a bizottság elfogadta a tárgyalási mandátum tervezetét, azonnal benyújtottuk a tanácshoz, és a parlament is azonnal tájékoztatást kapott arról, hogy tulajdonképpen milyen elvek mentén jött létre ez a megalapodás, és volt alkalma erre reagálni is. De hát nagyon szoros együttműködést ápolunk a tanácsal és a parlamenttel is, csak úgy, ahogy a tanács és a bizottság között is szoros az együttműködés. Köszönöm, hogy az elnök, köszönöm ezt az utóbbi észrevételt, mert el kell, hogy ismerjem, hogy van jelentős változás, hangulati változás az intézmények között, de még így is úgy érzem, hogy az állampolgárok alapjogairól beszélünk, és ezt nem szabad kizárólag administratív ügynek kezelni, és nem lehet az, hogy most akkor két intézmény helyett három intézmény kezeli administratív ügyként. Én úgy gondolom, hogy az állampolgároknak igenis joguk van tudni arról, hogy miről tárgyalunk harmadik országokkal, mert az ő jogaikról tárgyalunk. Tehát ezt szerettem volna még hozzátenni. Ezzel akkor szeretnék köszönetet mondani valamennyi panel résztvevőnek. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy részt vettek ebben az érdekes vitában, és ezzel most akkor az első ülést le is zárnám. Okay, I'm. We'll take one minute to. Uh... Egy percet szánunk arra, hogy a panel résztvevők elhagyják a helyet, és az újak ide tudjanak jönni. Okay, can I invite the next panel? Szeretném felkérni a következő panel résztvevőit, hogy fáradjanak ide. Okay, colleagues, we're going to start quickly because some of our panel... Kedves kollégák, igyekezzünk, mert néhány szakértőnek, panel résztvevőnek hamarosan el kell majd menni. Start session two with, with the title Shared... Kezdjük meg akkor a második részt, közös értékek, alkotmányos megfontolások, illetve az, az, egy, az arányosság megvalósítása, igazságügyi felülvizsgálat, illetve független és hatékony felülvizsgálat. Először Mark Rotenbergnek adom meg a szót, annak ellenére, hogy mi olvasható a programban. Ő tartja meg a bevezetést, aztán kérdéseket hallgatunk, hozzá lehet föltenni kérdéseket, de aztán sajnos el kell mennie, mert Jeruzsálemben egy nagyon fontos konferencián várják. Nem húznám tovább az időt, rögtön megadnám önnek a szót utána pedig majd kérdések. Köszönöm szépen! Először is Infeld asszonynak, Olbrecht úrnak és a LIBE szakbizottság tagjainak szeretnék köszönetet mondani a mai meghallgatáson. Örülök annak, hogy, szó, sor kerül erre a e, meghallgatásra, és hálás vagyok azért, hogy engem előre vettek, mert e, egy konferenciára kell mennem Jeruzsálembe az adatvédelmi biztosok ülésére. Örülök annak, hogy Kennard úr itt lehetett ma. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos az, hogy a párbeszéd során magasrangú, ugyanakkor nyitott amerikai politikusok véleményét is meghallgassuk. Kennard úr pedig pontosan ilyen ember. Ez nagyon örvendetes fejlemény. Az EPIC egy független washingtoni kutatószervezet a magánélet, illetve a polgári szabadságok kérdését vizsgáljuk, az itás, az adatok átadása az Atlanti óceánon keresztül, tehát Európa és Amerika között a legfőbb területünk, erre már a szeptember 11-i események előtt is odafigyelünk. Bizonyan emlékeznek rá, hogy még a 90-es években felmerült az Európai Uniós adati, adat irányelv kérdése, tehát hogy európai fogyasztók adatait át lehet-e, továbbítani lehet-e az Egyesült Államokba. Ezt kért, kísértük figyelemmel az ezzel kapcsolatos megállapodás és a ezt követő PNR és SWIFT megállapodásokat. Nem feltétlenül támogattuk ezeket a megállapodásokat, de legalább próbáltuk őket megérteni. Mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy megvédjük a magánéletet az adatok cseréjébe. Mindenképpen szükség van a magánélet védelmére, pontosan azért, hogy létrejöhessen az adatforgalom. Ez egyáltalán nem akadályozza az adatforgalmat. Hogyha megfelelő garanciákat kapunk, akkor tudjuk, akkor elérhetjük, hogy különböző kormányhivatalok, ügynökségek, kormányok között szabadon áramolhatnak a személyes adatok, és biztosítva érezzük magunkat azzal kapcsolatban, hogy megfelelő célokra használják fel ezeket az adatokat. Hogyha nincs meg a transatlanti adatok cseréje esetében ez a keret, akkor az is elképzelhető, hogy nem megfelelő célokra használják fel a személyes adatokat, lehet, hogy újabb veszélyhelyzetek, veszélyhelyzeteket teremt ez, illetve akár öm, káros céllal is felhasználhatják ezeket. Ezért nagyon fontos a keret egyezmény, a keret megállapodás fontos ez a rendőri és igazságügyi szempontok miatt is. Nagyon fontos ez. Nyomozás, bizonyítékok, gyűjtése szempontjából, tehát például nemzetvédelmi kérdésekben, ilyen kérdésekben kell a legmagasabb személyi adatvédelmi normákat megvalósítani. Van egy második terület, ez pedig az lenne, hogy az átláthatóság is alapfeltétele a magánélet védelmének. Ez nem azt jelenti, hogy minden titkossá teszünk, hanem azt jelenti, hogy felelősségre vonhatóvá válnak a különböző hatóságok és a, politika, a különböző politikai és demokratikus szerveknek jogosítványt adunk arra, hogy ellenőrizzék, hogy megfelelő célokra használják fel az adatokat. Az átláthatóság mindenképpen segíti a magánélet védelmét. A közös értékekről kell beszélnem, és Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok és az Európai Uniónak nagyon sok a közös értéke. Az OECD magánélettel kapcsolatos iránymutatásainak 30. évfordulóját ünnepeljük. Ez nagyon fontos az Európai Unió, Amerika, illetve Ázsia szempontjából is. Azzal kapcsolatban semmiféle kétel nincsen, hogy alapvető közösek az értékeink, és a, nagyon fontosnak tartom azt a tényt is, hogy a különböző kormányok között adatcserére került sor. Egyébként az Egyesült Államok a, az Európa Tanácson keresztül próbált meg arra jogosítványt kérni nemrégiben, hogy a kiberbűnözés ellen fel tudjon lépni. Tehát ilyen szempontból is megerősödtek a kapcsolataink. Vannak olyan kérdések, amelyekben, vagy olyan területek, ahol az Egyesült Államok magánéletvédelmi jogszabályait mindenképpen e, javítani kéne. Egyetértek Kennard úr kijelentéseivel, de azt nem tudnám, e, arról nem tudnék mindenkit biztosítani, hogy a jelenlegi erre vonatkozó jogszabályok megfelelőek az USA-ban. 74-ben a Privacy Act az adat gyűjtésről szól, tehát hogy az Egyesült Államok kormánya és a szövetségi hivatalok milyen módon gyűjthetnek adatot. Ez nem vonatkozik azokra, akik nem amerikai állampolgárok, illetve nem rendelkeznek letelepedési engedélye. Kell ugyanezt, nem feltétlenül kell így eljárni egy Privacy Act esetén, hiszen történelmileg alakult ez így. 74-ben az Egyesült Államok kongresszusa így döntött, és az elektronikus felügyeleti kérdésekben hasonló döntések születek, például a Foreign Surveillance Act hasonlóképpen megkülönböztetni az amerikai és nem amerikai állampolgárokat. Ez nem szükségképpen, vagy szükségszerűen van így, de egyetültek Kennard úrral abban, hogy nem lenne egyszerű azt kérni a kongresszustól, hogy módosítsa ezen jogszabályokat. Egyébként ezek nem kőbevésett jogszabályok, elképzelhető, hogy jövőben valamikor módosítják ezeket. Második dolog a Privacy Act-tel kapcsolatban, hogy a Patriot Act óta minden személyre vonatkozóan javultak a magánélet védelmi normák. Hadd fogalmazzak világosabban. A különböző rendészeti, illetve hírszerzési szervek képviselői sokkal keményebb feltételek mellett juthatnak csak személyes adatokhoz. A kormánynak van egy független szárnya, amely ellenőrzi azt, hogy milyen körülmények között jutottak hozzá a hatóságok ezen adatokhoz, ez is megváltozott. Tehát nagyon komoly változás történt. Nos, ez a legfőbb gond a, Patriot Act-tel. Ezt nem szeretném leegyszerűsíteni, ez egy rendkívül bonyolult jogszabály, de mindenképpen ide tartozik a harmadik dolog, amit mondani szeretnék, az új technológiák kérdése. A rendészeti vagy adatgyűjtési kérdésekben újabb és újabb technológiák tűnnek fel. Ezen technológiák egyik része igen hasznos, másik része megkérdőjelezhető, de azt szeretném leszögezni, hogy nem feltétlenül a jogállamiság szellemében történik mindez, vagy nem, megfelelően, nem minden esetben felelnek meg a, jog, a jogállamiságnak. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, illetve hát azt is, hogy mondjuk a repülő tereken a testszkennerek vagy a biometrikus módszerek használata mindenképpen úgy történhet csak meg, hogyha ez jogszerű. Tehát összefoglaló képen hadd mondjam el azt, hogy úgy vélem, hogy nagyon fontos kezdeményezésnek, vállalkozásnak tartom az önökét, kevés olyan szervezet van, amely a Libéhez hasonló kezdeményezéseket próbál elérni, tehát hogy az alapjogokat védjék. De ne felejtsük el azt sem, hogy saját érdekünk, hogy sikeresek legyünk, ennek történelmi okai vannak. Hogyha önök az alapjogokat akarják védeni, akkor nem csak a saját polgáraikat védik, hanem a világ összes polgárát. Erre jutottunk, erre a tapasztalatra jutottunk a 90-es években is, amikor önök az adatvédelmi jogszabályokat elfogadták, és ennek nyomán a világ számos országában fogadtak el olyan jogszabályokat, aminek lényege az, hogy jobban kell a különböző, polg- a különböző országokban a, a polgárok jogait védeni. Ez mindenképpen előremutató erőfeszítés volt, és azzal a plusz haszonnal járt, hogy világszerte javította az ezzel kapcsolatos normákat. Örülök annak, hogy itt lehetek, és próbálok minden szorgalmammal segíteni önöknek. Köszönöm szépen. Kérdéseik vannak-e? Yes, I thought so. <laughs> Gondoltam, Stavros. Nagyon örülök, hogy újra láthatom, Rotenberg úr. Nagyon rövid a kérdésem. Osztja-e ön az amerikai kormánynak a nyilvánvaló aggáját, mi szerint egy ilyen átfogó adatvédelmi megállapodás fölébe léphete a már meglévő különböző ágazati megállapodásoknak van egy csomó olyan megállapodás, amelyek nem nagyon hatolnak bele a magánéletbe az óceán két partján, és a végső szöveg nem feltétlenül ír majd elő új megállapodásokat a jelenlegiek helyett. Azt hiszem, hogy az előadónk is szeretne kérdést feltenni, meg én is, mondja az elnök azt, hogy ha önnek az megfelel, akkor ez után válaszolhatna majd. Ugye hallottuk, hogy lehet, hogy a Privacy Act-et felülvizsgálják. Az a kérdésem, hogy a kongresszusban, illetve az egész USA vitában fognak-e reagálni az EU javaslatára, illetve ez a vita, ami nálunk már évek óta folyik, vajon az USA oldalon is folyik-e, illetve hogyan lehet kialakítani egy ilyen transatlanti vitát, ahogy Sophie Intvelt is mondta, az állampolgárok számára is fontos kérdése, ez nem csak a tárgyaló delegációk szűk körben kell, hogy beszéljenek róla. Taváres úr is szeretne kommentárt fűzni ehhez, igen. Igen, a Privacy Act kérdéséhez szeretnék kapcsolódni, hiszen ez a fő akadály, amit el kellene hárítanunk, és egyáltalán nem nyugtat meg az, ami mondanak, hogy hát nincsen kőbe vésve, de hát úgy tűnik, hogy mégiscsak kőbe van vésve, hiszen a privacy act valószínűleg nem fogják még egy aprósággal sem módosítani, amit mi kérünk, ugye, hogy a külföldi állampolgárok ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint az USA-ban tartózkodó lakó emberek, illetve az USA állampolgárok, Kenner nagykövet is azt mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy a, a, a kongresszus megértse, hogy ez mennyire fontos az Európai Unió számára pedig ettől az összes adatvédelmi megállapodás értelmét veszti, hogyha az USA területén nem élvezhetünk olyan jogokat, mint az USA állampolgárok. Ez sokkal inkább panasz sem, mint kérdés persze, de ön szerint van-e bármilyen lehetőség, bármilyen út arra, hogy együttműködjünk, és az emberek felismerjék, hogy ez milyen fontos akadály, amit el kellene hárítani. Most én is szeretnék egy kérdést feltenni magam az a transatlanti készülőben lévő adatvédelmi megállapodás, ha jól tudjuk, a közhatóságok közötti, illetve cégek közötti, mondjuk a PNR szív esetében, illetve ő közöttük és hatóságok között történő adatcserére vonatkozik. Mi a helyzet, amikor ö, állampolgároknak kell adatokat szolgáltatni hatóságok részére. Például mondjuk az utazási engedélyek megadásakor, tehát olyan esetben, amikor nincs közvetítő, hanem mondjuk egy európai állampolgár, vagy valaki, aki Európában él, és az amerikai hatóságok között van ez a, az adat átadás, Amennyire én értem, de kérdezem önt, mint szakértőt. Az ilyen esetekre nem fog vonatkozni a transatlanti megállapodás, valószínűleg csak a Privacy Act módosítása vonatkozhatna rá, ami ugye kiterjeszteni a Privacy Act-et az európai állampolgárokra is. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Lambrinidis úrnak azt válaszolnám arra a kérdésre, hogy igazából miben áll a nehézség a javasolt megállapodás visszamenőleges hat tájával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ezek az aggodalmak valós aggodalmak, ugye a bűnügyi ö, igazságszolgáltatási ítéletek jogerősségéről van itt szó, szóval azokat nem lehet visszacsinálni. Ugye ö, valakit mondjuk vétkesnek találtak, ö, elmarasztaltak, most az új megállapodás miatt azt mondhatnák, hogy nem megfelelően szerezték a személyes adatokat róla, és az egész ítélet megkérdőjelezhetődne. Hát ez itt a sarokköve az amerikai aggályoknak. Szerintem erre az a jó reagálás, hogy azzal érveljünk, hogy a korábbi jogerős bírósági ítéletekre nézve nincs visszamenőleges hatály, de a jövőre nézve igenis oda kell figyelni ezekre a szempontokra, hogy tényleg jogerős lehessen ez a keretegyezmény. Hogy, mert ennek a keretegyezménynek nagyobb súlya kell legyen, mint a többi megállapodásnak. De ezzel együtt azt mondom, hogy az amerikai aggályok legitim aggályok. Albrecht úrnak a Privacy Act módosításával kapcsolatban. Nagyon nehéz módosítani ezt a törvényt. Általában a magánéletre vonatkozó szabályozásokat nehéz az USA-ban módosítani, ugye Pandora szelencéjét kellene ilyenkor felnyitni. Másfelől, hogyha egy átfogó megközelítést erőltetnek önök a magánéletvédelmével kapcsolatban, akkor ennek következménye lehet az, hogy az USA-nak muszáj a Privacy Act-et módosítani. Tehát ebben az esetben kicsit könnyebb talán az eredményt elérni, hogyha ez egy széles körű megközelítés, vagy erőfeszítés része, és nem csak arról van szó, hogy önök azt kérik, hogy a Privacy act módosítsák. Ez persze Tavares úr kérdésére, észrevételére is válasz. probléma az az, hogy a végrehajtásnak a felügyelete nincs meg. Tehát az USA állampolgárok körében végzett adatgyűjtésre vonatkozik ugye a Privacy Act alapvetően. Intfelt asszonynak azt mondanám, hogy végeredményben a legkritikusabb aspektus az, hogy olyan jog jogi rendszer jön létre, ahol az állampolgárok kieszközölhetik, hogy alapjogaikat érvényre juttathassák. Nagyon fontos, hogy az alapelvekben egyetértünk, Korábban a transatlanti megállapodások azért nem voltak elég jók, mert az alapelveket nem alkalmazták végeredményben. Ez, ez a nagy kihívás, ugye a felügyelet, a, a, az érvényre juttatás, az alkalmazás fontossága. Még egyszer elnézést kérek, hogy el kell mennem, nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy eljöhettem. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy szakvéleményét megosztotta velünk, és teljesen egyetértünk. Tudjuk, hogy milyen az ember élete, ha sokat kell utazni. Kedves kollégák, nagy csúszásban vagyunk már is. Kicsit felgyorsítjuk, felgyorsítjuk most a dolgokat. A következő előadó, Anne Christine Lacoste asszony, az Európai Adatvédelmi Biztos titkárságától. Tessék, ülél szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy alkalmat adtak annak, arra, hogy le, jelen lehessünk ezen a ö, meghallgatáson. Ö, Peter Ostings éppen Jeruzsálemben van, azon az ülésen, ahová most az előző előadó is elment ez azt eredményezi, hogy én lehetek most itt, mert több év óta már foglalkozom ezzel a kérdéssel az európai felügyelő számára. Fontos, hogy milyen pontokat akarunk kidolgozni, illetve az európai adatvédelem szempontjából is azokról beszélnék, amiket már a bizottság számára kidolgoztunk ezzel a transatlanti párbeszéddel kapcsolatban. Nagyon röviden egy kis áttekintést adnék, hogy milyen szerepe van az adatvédelmi szerveknek. Ismerjük nagyjából a bizottságénak az anyagát is, amik szerintünk egy további vitát is megérdemelnek. 2008 óta nagyon nagy figyelemmel követjük a fejleményeket, illetve az úgynevezett High Level Contact Groupnak, a magas szintű kontaktcsoportnak mert 2008-ban elérhető a, vált egy vélemény, és a bizottságnak a felhívására is válaszoltunk a 29-ek csoportjával az év elején. Ezek a nemzeti európai adatvédelmi szervekből állnak. Tehát általánosságban azt mondhatom ezekkel a dokumentumokkal kapcsolatban, amelyek egyébként nyilvánosak, és a bizottság, illetve a mi honlapunkon megtalálhatóak, hogy támogatjuk egyértelműen azt az elképzelést, hogy legyen egy transatlanti megállapodás, ami megfelel annak az fő vezérvonalnak, amit a bizottság fogalmazott meg, és azzal a céllal kellene ezt létrehozni, hogy megfelelő jogi védelmet kapjanak az adatátadások. Tehát ez az a két ok, amiért mi támogatjuk ezt a kezdeményezést. Egy másik fontos dolog, és ez is magát a megállapodásnak a címét is érinti, és azért mondom, mert ez szerintem figyelemre méltó. Law enforcementről beszéltünk nagyon sokat, most pedig ö, ö, rendőrségi és igazságügyi együttműködésről beszélünk. Ez már mindjárt szűkebb körű. A law enforcement fogalom nem egészen ugyanazt jelenti, mint amiről itt beszélünk. Ugye mi bevándorlásról beszélünk, az amerikai immigrációról, immigrationről, a kettő nem ugyanaz, és nem ugyanazokat a feladatokat jelenti a rendőrségi munka szempontjából. Vannak alapelvek, amelyek benne lennének ebben a megállapodásban, és amik a jogos, jog, az, az arányosság, az átláthatóság és a végcél elérését kell, hogy szolgálja. Az arányosság tekintetében szeretném még hozzátenni, hogy ennek nagyon fontos kihatása lehet arra, hogy milyen típusú adatokat adhatok át, például a PNR típusok, vagy hogy milyen feldolgozásokat lehet végezni, illetve amikhez tömegadatátadás lenne szükséges, például a profiling esetében. Most szeretnék eh, visszatérni négy pontra, amik eh, eh, szerintem külön figyelmet érdemelnek. Ezeket röviden említeném. Az egyéneknek a joga, a felügyelet, a későbbi az utolagos átadások és az alkalmazási terület. Már ezekről volt szó, már néhány dologról beszéltünk itt, de szeretném még hangsúlyozni az európai adatvédelmi ellenőrzés szempontjából, hogy mennyire fontos, hogy az egyének legyen jogorvoslati lehetősége administratív, tehát közigazgatási is, illetve bírósági jogorvoslat is álljon le rendelkezésre. Lehet ez az Európai Bíróság, lehet az Európa Tanács, de mindenképpen fontos elem a jogorvoslat lehetősége. Ezt alapvetően fontosnak tartjuk és fontos, hogy megfelelő megoldást találjunk. Nincs meg még a megoldás, de szerintem ez elengedhetetlen. Másik dolog az egyének jogával szemben, ez pedig az, hogy közvetlenül vagy indirekt módon hozzáférhessenek a saját adataikhoz. És ez is egy nagyon jelentős elem abban a kontextusban, amivel foglalkozunk, lévén, hogy rendőri kontextusról beszélünk, és ezek olyan döntések, amik adott esetben az egyénre nagyon súlyosak lehetnek, még a szabadság megvonásig is elmehetnek. Vannak persze kivételek, de a garanciák tekintetében az közvetlen hozzáférés nagyon fontos. Ami pedig a felügyeletet illeti, és ez kapcsolódik ahhoz, amit az imént elmondtam, az, hogy független testület végezze az ellenőrzést, ez egy kiegészítő elem a jogorvoslathoz. Tehát fontos, hogy legyen egy önálló független szervezet, és ez kiegészíti a bírósági jogorvoslatot, ezt nem szabad elfelejteni a tárgyalások során sem. A harmadik dolog az utolagos átadások, hogy ez a harmadik ország esetében, tehát az Egyesült Államokra vonatkozik-e, vagy egy másik harmadik ország irányába történik, Két követelmény van, ami alól nincsen kivétel. Egyrészt a végcél szempontjából ez szükséges legyen, másik pedig, hogy a harmadik országban megfelelően védettek legyenek az adatok. E kettő alól nem lehet kivételt elképzelni, mert egyébként az alap megállapodásban elért eredményeket higítanánk fel. És végezetül egy nagyon fontos dologhoz jutunk el. Tehát ezen a területen, a rendőrségi területen a jogbiztonság alapvetően fontos kérdés. És annál is inkább fontos, hogy ha ezen a területen vagyunk, akkor nincsen teljes átlátható, átjárhatóság az érintett felek és az adat tulajdonosok között az akár az Egyesült Államokat, akár Európát nézzük, azt tudjuk, hogy különböző ügynökségek, hivatalok osztoznak bizonyos adatokon. Ez mindig komplex, ehhez a való hozzáférés és célok is komplexek, és itt a nemzetbiztonságot is említhetném. Ugye beszélünk arról, hogy mi legyen az alkalmazási hatája ezeknek, és hogy vonatkozzon-e a nemzetbiztonságra. A terrorizmus és a szervezet és a bűnözés elleni küzdelem eh, be nem tartozik bele a nemzetbiztonság, de felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ezt elválasztani. Hogy lehet, hogy azt külön választani, az egyik a hagyományos rendőrség, a másik pedig a nemzetbiztonsági területet érinti. Tehát kérdés az, hogy, le, hogy lehet-e valójában egy olyan megállapodást elérni, ami mindkét területre kiterjed, legyen ez akár európai, akár amerikai szinten. Továbbra is az alkalmazási hatállyal kapcsolatban szeretnék hangsúlyozni egy dolgot, hogy szükséges a már meglévő és jövőbeli megállapodásokat is bevonni ebbe a jogbiztonság miatt és az előláthatóság miatt. Nagyon nehezen lehetne látni a hozzáadott értékét egy olyan megállapodásnak, ami nem vonná magába a már korábbi megállapodásokat, illetve azokat a bilaterális megállapodásokat, amelyek ugyanebből a célból fakadtak. És még mindig az alkalmazási hatállyal kapcsolatban említésre került a meghallgatás során, többek között Döklerk úr említette, a belga miniszter, hogy egy ilyen átfogó esernyő megállapodásról van szó, illetve vannak még az eseti megállapodások. Úgy gondoljuk, hogy ezek a specifikus megállapodások azért fontosak, hogy megfelelő szintűek legyenek az adatátadások. De az ilyen specifikus megállapodások, amikről sokat beszélünk például a e, magánszektor esetében, ez nem jelenti azt, hogy ezzel a priori legitimizálnánk általános módon a magánszektornak az állami szektor irányába történő adatátadásait. Tehát e területen eseti megállapodások lehetnek szükségesek. Nem lenne elfogadható, hogy a specifikus megállapodások azok eltérést jelentsenek a keretmegállapodástól. Ez nem lenne jó sem adatvédelmi szempontból, sem jogbiztonsági szempontból. És végül még azt szerettem volna megemlíteni, ami az egyik parlamenti képviselő felvetésére, hogy a határidők és az időzítése hogyan néz ki ennek. Ez egy olyan észrevétel, amit egyébként az Európai Felügyelő is már megtett a múlt héten, amikor az utasadatokkal, a PNR adatokkal kapcsolatban mondott egy véleményt. Az volt a kérdés, hogy mennyire célszerű először az harmadik országok irányába történő átadásról beszélni, és ezt követően beszélni egy általános transatlanti megállapodásról, és utána egy másik szinten foglalkozni saját európai keretmegállapodásunkról. Tehát egy bizonyos koherencia kérdése vetődik fel. Látni kell ezeket a különböző aspektusokat, ez szükséges ahhoz, hogy koherensek legyenek ezek a különböző intézkedések, akár európai, akár nemzetközi szinten. Köszönöm szépen! Következő Clear Geret, aki a Namüri Egyetemről érkezett. Köszönöm. Megköszönöm a meghívást. Claire Gerelnek hívnak a ül Egyetemen dolgozom, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen az eszmecseren. Az előttem szólók már nagyon sok témát érintettek. Próbálok azokra a dolgokra koncentrálni, amelyek igazán kiemelendők, fontosak. Az Európai Unió és az amerikai rendszer közötti különbségekre már sokan utaltak különböző tanulmányokban. A tanulmányok leginkább arra utulnak, hogy az adatok megtartásának ideje nem, el, nem elfogadható az európaiak számára, illetve az arányosság elvét sem feltétlenül tartják tisztában tartják tiszteletben. Az Egyesült Államokban a rutin felhasználás eltér az európai értelmezéstől. Mi a rutin felhasználás, mi a rutin felhasználást máshogy értelmezzük, mint az amerikaiak, tehát ez egy eltérő, ez egy eltérés, ezt mindenképpen tovább kell még tárgyalni az egyezmény keretein belül. De azt se felejtsük el, hogy hogy jelenleg az Európai Unióban sem egyértelmű ez az, ez az elv. Tehát, hogy az adat felhasználásának a célját valamilyen módon behatároljuk. Ez is azt mutatja, hogy még az európai oldalon sem tartjuk tiszteletben teljes mértékben a cél behatárolásának elvét. Tehát először saját ellentmondásainkon kell felülemelkednünk, és utána meg kell nézni, hogy az egy, egyezmény során, vagy a megállapodás során hogyan lehet valahogyan konszenzusra jutni. Ez volt a bevezetőm. Most pedig az adatvédelem az, az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti egyezmény megvalósulásának jövőjéről szeretnék beszélni. Első mondanom, és, mondanom és nagyon örülök annak, hogy az adequacy szót hall, hallottam már ma, hogy ez hiányzik a már említett magas szintű csoport munkájából, a jelentésükben nem utalnak erre pedig nagyon fontos lett volna, hogy ez megelmítésre kerüljön. Hogyha az, egy, hogyha az EU-t nem kötelezik ezek az adekváltsági vagy megfelelőségi megszorítások, és ez a lényege az adatvédelemnek, akkor végül is értelmét veszti az egész erőfeszítés. Módszerként is használnunk kell a megfelelőséget. Egyébként a 29-es munkacsoport 12-es munkadokumentuma éppen erre utal, az első pillérben, az első pillér kérdésével foglalkozik ez, és nagyon érdekes írott elemzést olvashatunk. Ezt az elemzést nyilván a bűnügyi együttműködés kérdéseire alkalmazni kell, mert a különböző együttműködési típusokat nyilván nem ugyanarra a célra találták ki. Ami az együttműködési mechanizmusokat illeti, ezen munkadokumentumban nem találunk ellentmondásokat. Tehát itt nincs semmiféle ellentét a keret megállapodásra vonatkozóan. A 29-es munkacsoport három célkitűzést határozott meg. Az első az, hogy a szabályokat a lehető legnagyobb mértékben be kell tartani. Ennek a lényege az, hogy létezzen egy független adatvédelmi biztos. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok és az USA megközelítése eltér ebben a térben, ezen a téren, az Európai Unióban inkább tanácsadai testületek, ezek a testületek nem feltétlenül független testületekről van szó. A szerkezeti függetlenség, és itt most nem gondolok az igazságszolgáltatásra, nehezen elképzelhető nagyon sok jogrendszer szerint. Ez tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos akadály lehet, de ennek ellenére a függetlenség más garanciáira, más garanciái talán ellensúlyozhatják a, a strukturális függetlenség hiányát, például a finanszírozás, az alapító okirat, illetve jogszabályok. Ezeket a kérdéseket is elemezni lehet. Ezek is garantálhatják a függetlenséget. Az Egyesült Államok alkotmánya szerint, vagy értelmében lehetetlen szétválasztani a kormány tevékenységét az adatvédelmi biztos tevékenységétől. Ezt mindenképpen a továbbiakban is elemezni kell. A második fontos célkitűzés hogy a polgárokat segítsük a jogaik gyakorlásában. A munkadokumentum értelmében gyorsan és hatékonyan és külön költségek nélkül kell lehetőséget biztosítani arra, hogy ezen jogukat gyakorolják a polgárok. Ezeket a garanciákat is, meg, is bele kell venni az egyezménybe, tehát nem csupán az jogok gyakorlását kell garantálni, hanem ennek mikéntjét is. Nos, nem könnyű ez a téma, de nem tudom, hogy mennyire hatékony a jogok gyakorlása, mikor az Atlanti óceán túlpartján járunk, ha mondjuk nem tudok angolul, nem tudom kitölteni azt a nyomtatványt, amelyben hozzáférést kérek, stb. stb. Tehát a gyakorlati életben nagyon komoly akadályi jelen lehetnek a jog gyakorlásának. Úgy vélem, hogy a nemzeti adatvédelmi biztosoknak vagy hatóságoknak is szerepet kell biztosítani, tehát hogy létrejön egyfajta interface a polgárok és a hatóságok között, jogorvoslati hatóságok között. Nos, azt kéne elérni, hogy a jogalanyok jogait ne csorbítsák. Ezen interfész nélkül ez nagyon nehéz, az ember próbálkozik. Nem tudom, hogy mi lett a sorsa az ön kérvényének, elnök. A következő az eredmény, arról tájékoztattak, hogy sem megerősíteni, sem, sem megtáfolni nem tudják, hogy az FBI-nak dossziéja van róla. Nos, igen. Azt szeretném idezzel mondani, hogy az Atlanti óceán két partján meg kell erősíteni az adatvédelem együttműködését, és nagyon fontos, ide tartozik még alapfeltétel az igazságszolgáltatás és a rend, rendészeti vagy rendőri szervek együttműködése is. A megfelelő jogorvoslattal kapcsolatban a harmadik mondatom az, hogy ez is a megállapodás magva. Nem csak a jogorvoslat fontos, hanem általánosságban az igazságszolgáltatási vagy igazságügyi felülvizsgálat is. Tehát, hogy az, a, a bíróságokhoz, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés az adatvédelmen belül mennyiben valósul meg. A felügyelet kérdése az EU értelmezésében azt jelenti, hogy az adatvédelem erő, előtt, vagy az adatgyűjtés előtt kerül erre sor. Az Egyesült Államok viszont nem így gondolkodik. Tehát a bíróságoknak igenis fontos a szerepe. Nem csak a jogorvoslatról kell beszélni tehát, hanem az igazságszolgáltatási felülvizsgálatról is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ennyire lerövidítettem az előadását, de hát ez a szerepem az utolsó előadó, Breyer úr, az adat megőrzéssel foglalkozó munkacsoporttól Németországból, és ön egy a területen aktív NGO-i hálózat nevében kéri a szót. Köszönöm szépen a kedves bemutatást, és hogy meghívtak és az is nagyon tetszett, hogy hangsúlyozták, hogy milyen fontos, hogy a közvélemény is részt vegyen ebben a vitában. Talán az én előadásom is egy kontribúció ehhez. Láthatják ezt a fotót, ez egy tiltakozó menetről készült. már több éve tartunk olyan napokat Európában, ahol a túlzott megfigyelés ellen küzdünk, tiltakozunk. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért vagyunk annyira kritikusak az USA-val való adatcserét, illetően nézzük meg először is az Egyesült Államok emberi jogi múltját aztán általában beszéljünk erről az aspektusról, az emberi jogok helyzetéről, illetve az európai emberi jogi kötelezettségekről. Ezt követően pedig arról a három feltételről, ami az ekvivalens adatvédelemhez szükséges az Atlanti-óceán két oldalán. Az Egyesült Államok emberi jogi múltja, múltja tele van a nemzetközileg elismert emberi jogok sérelmével. Nem szeretnék itt belemenni a részletekbe, hiszen mindenki tudja, a nemzetközi testületek is kimondták, az ENSZ különleges megbízottja Márton Sálni is, illetve az EU is többször megállapította, hogy mennyi emberi jogsértés történt. Én inkább arról beszélnék, hogy mit jelent az adat csere. Amikor egy harmadik országgal adatot cserélünk, ez szisztematikusan emberi jogsérelmeket eh, jelent, hiszen az információ csere mindig kockázatot hordoz magában, hogy az átadott adatokat eh, rossz célra, gyakorlatokra használják fel és olyan államokkal, amelyek az emberi jogokat nem mindig tartják be, nem jó adatot cserélni. Itt van tehát az összefüggés a két dolog között. Például egy német szövetségi bűnüldöző szerv egy Zama nevű német állampolgáról információkat adott ki, elmondta, hogy hol tartózkodik az USA hatóságoknak, és az USA hatóságai egy harmadik államban letartóztatták, majd a CIA ügynökei Szíriába vitték, ahol megkínozták, és vádemelés nélkül tartották fogva. Amikor szabadon bocsátották, akkor megpróbálta az USA-t saját bíróságai előtt beperelni, csak hogy az államtitok sértés miatt ez szóba sem jöhetett, nagyon súlyos következményekkel járhatott volna számára. nem csak az adatvédelem, nem csak a magánélethez való jogról, hanem nagyon sokszor életről és halálról is szó van az adatvédelem kapcsán. Ezért nagyon fontos az adatok megfelelő védelme az emberi jogok szempontjából. Melyek az európai kötelezettségek, amikor ilyen együttműködést folytat Európa Hát a bíróságok elég egyértelmű útmutatást adnak, azt mondják, hogy nem lehet olyan állammal együttműködni, amelyen az együttműködés súlyos emberi jogsértéshez vezethet, illetve egy másik állam súlyosan megsértheti az emberi jogokat. Másfelől olyan államokkal együtt lehet működni, amelyek betartják az emberi jogokat, hogyha megvannak a megfelelő garanciák, mechanizmusok, és azok legalábbis ekvivalensek az Európai Emberi Jogi Egyezmény eh, mechanizmusaival. Ezt mondja az Európai Emberi Jogi Bíróság. Ne feledkezzenek meg róla, hogy ekvivalens és nem adekvát jelzőt használt eh, a bíróság az emberi jogok szempontjából mindig ekvivalensnek kell lennie a védelemnek ahhoz, hogy szisztematikus együttműködés megvalósulhasson. Now, what are the elements that are needed to um, really create an equivalent Nos, hogyan lehet ezt megvalósítani az Atlanti-óceán másik partjával? Először is az emberi jogi előfeltételek között azt találjuk, hogy mindkét partnernek, Európának és az Egyesült Államoknak is el kell ismerniük, hogy az alapjogokat nemzetközi jog, ö, egyezmények védik, így például a nemzetközi civil és politikai ö, jogi ö, egyezmény, illetve ö, az amerikai emberi jogi konvenció, opcionális jegyzőkönyv, az a fontos, hogy az USA bíróságai előtt hivatkozni lehessen ezekre a nemzetközi megállapodásokra. Hogyha nem lehet rájuk hivatkozni, akkor nem háríthatjuk el azt a veszélyt, hogy egy adatcsere alapjogi sérelmekkel jár, és az európai országok nem tehetnek semmit ilyen esetekben. Ugye azt mondják a megállapodások, hogy nem lehet úgy adatot cserélni, hogy az emberi jogi ö, ö, sérelmek kockázatával járjon, de hát, mint az előbb megmutattam, ez minden esetben ezzel jár, hogyha nincsenek meg ezek az előfeltételek. Az emberi jogi garanciáknak ekvivalensnek kell lenniük az európai szabályozással. A második érdemi garancia, amire szükség van, az adatvédelmi előfeltételek területe, specifikus garanciákra van itt szükség, ami sokkal többet jelent, mint az Európai Bizottság által javasolt mandátum. Nagyon szigorú feltételekhez kell kötni az adatok átadását és felhasználását bármilyen partnernek, bármilyen partner által. Például meg kell határozni, hogy mondjuk egy bűnügyi nyomozás keretében lehet csak átadni alapos gyanú esetén, illetve mind a két jogrendszerben súlyos, legalább négy év szabadságvesztése büntethető cselekményről kell, hogy szó legyen azonnal törölni kell az adatot, amikor már nem szükséges az adat annak a célnak az eléréséhez, amihez gyűjtötték. A törlés azonnali kell, hogy legyen. Nem lehet évekig általánosságban őrizgetni az adatokat, vagy nagyon specifikus célra lehet csak nem lehet más célra felhasználni az adatot, hogyha az adatgyűjtéskor ezt a célt nem szerepeltettük. az Atlanti óceán másik partján nagyon gyakran másra is használták az adatokat, mint amire kérték. Sajnos a tárgyalási mandátumon ez sem szerepel, pedig Németországban a szabályok nagyon következetesek az adatgyűjtés céljának korlátozását tekintve az érzékeny információkat nem lehet átadni, fontos az értesítés, Mindezek az előfeltételek benne kell, hogy legyenek a tárgyalási mandátumban. A harmadik nagyon fontos ekvivalencia feltétel az átfogó igazságügyi jogorvoslat lehetősége. Ez azt jelenti, hogy bárki, akinek az a jogai sérülnek, a bírósághoz kell, hogy fordulhasson. Az irányelvek nagyon E, homályosak ezzel kapcsolatban. Vannak jogok, de hogy kinek a jogai, azt nem lehet pontosan tudni. Független ellenőrzés, felügyelet e, kell, hogy megvalósuljon. E, a független jelzőt sem ugyanúgy értik az óceán két partján. Összegzésképpen ajánlásai az egyezményt az emberi jogokkal összhangba kell hozni, ehhez ekvivalens emberjogi védelem kell a két fél részéről, ekvivalens adatvédelemmel és ekvivalens végrehajtási mechanizmusokkal, hogyha az ekvivalencia nem áll fenn, akkor a bíróságok megsemmisíthetik a megállapodást. A német alkotmánybíróság előtt van például a számítógépes bűnözésről szóló egyezmény, pontosan az adatvédelmi aspektusok miatt, mivel az ekvivalens védelem normái nem feltétlenül vannak meg a két oldalon. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen valamennyi hozzászólónak és előadónak. Szerintem ez egy nagyon hasznos ülés volt. Az előző az egy kicsit politikai jellegű volt, ez a mostani, ez pedig inkább a jogi részletekbe menő. Nagyon óvatosan igyekszem fogalmazni, hogyha mindezek elemeket a bizottság és a tanács kellően figyelembe venné, akkor a folyamat végén a végeredmény, az egyezmény kiállná valószínűleg a próbát, hogyha azt nézzük, hogy a különböző elemek, amiket de felhívták a szakértők a figyelmet, mind helyet kapnak. Először a jelentés készítőjének, a raportőrnek adom meg a szót, majd pedig a kollégáknak, hogy kérdezhessenek. Én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi előadónak a az előadásokért, és úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni a jogi kérdések e, európai részről tisztázásra szorulnak, és különösen elismerem azt, hogy a célja és a korlátok nagyon fontosak. Amikor a PNR kérdésről beszélünk, ezek specifikusak, de nagyon különböző célokra használhatóak fel az adatok, hogyha megnézzük az alkotmány által biztosított kereteket, más esetekben pedig nagyon szűk keretek között használhatóak csak az adatok, illetve a tárlásra is vonatkozik mindez. Azt hiszem, hogy erre csak ennyit mondanék, és inkább a kérdéseknek adjunk helyt. Elnök, köszönöm szépen, ez valóban nagyon rövid volt. Van-e kérdés a kollégák részéről? Annak alapján, amit hallottunk, nem arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mit kellene beleírni egy ilyen megállapodásban, a három előadó is, amit elmondott, egy egész lista árt elő arról, hogy mi mindennek kellene belenni bármilyen egyezményben, hogyha az adatvédelemről beszélünk. És hogyha ezekből az alapokból indultunk ki, akkor most nem is ülnénk itt vitázni. Én mindenkinek köszönöm a hozzájárulását Köszönöm szépen, Bronzor. Csak egy nagyon gyors kérdésem. Deklerk úr azt mondta, ha nem értettem őt félre, hogy már van egy megállapodás tervezet, amiről tárgyalni fog a tanács decemberben. Ez számunkra elérhető? Egy mandátumról van szó, mondja az elnök. Mint korábban már mondtam, hogy az elmúlt három évben a bizottság már tárgyalt az Egyesült Államokkal, és az Európai Parlament mindig e, tiltakozott ez ellen, mert nem egyszerűen administratív kérdésről van szó, már nagyon messzire eljutottak, csak egy vagy két nyitott kérdés maradt. Van egy mandátum tervezet, ami azt hiszem, hogy hozzáférhető, nem nyilvánosan, de hozzáférhető bár szerintünk ez nevetséges, mert végül is az állampolgárok saját adatairól van szó. Hogyha az állampolgároknak minden adatukat meg kell adni, akkor nekünk is ugyanilyen módon hozzáférést kellene adnunk a tárgyalásokhoz, de hát ez nem így működik. Van egy másik kérdésem is. Van-e két lehetőség? Az egyik, hogy ez az új megállapodás ez egy eljárási kiegészítés mindahhoz, ami már megvan, vagy lenne lehetőség arra, hogy az új, megoldá, az új megállapodás legyen egy átfogó megoldás, amelyik gyakorlatilag az összes jelenlegét kiváltaná. Ezt a következő ülésen fogjuk majd megvitatni, mondja az elnök. A kérdés, hogy retroaktív, tehát visszamenőleges hatályú lenne, és ugye ez az, amit még tisztázni szükséges. Uh, Ezzel kapcsolatban annyit tudunk elmondani, hogy az a megállapodás, amiről szó van keretmegállapodásként, a semmiképpen sem lesz az alapja az adatátadásnak és az adatcseréknek. Mindig kell, hogy legyen külön specifikus megállapodás, ami szabályozza azt, hogy milyen adatok kerülhetnek átadásra. A keretmegállapodás lesz az alapja ami alapon ezeket a specifikus adatátadásokat el lehet végezni az Unió és az Egyesült Államok között. És éppen ezért arra az általános adatvédelmi alapelvre kell, hogy épüljön. A kérdés számunkra most természetesen az, hogy ez egy átfogó megközelítés lesz Európa részéről, és valamennyi eh, Amerikával kötött megállapodásunkat eh, átfogja, nem fogja azokat kiváltani, csak átfogó megállapodás lesz. Ha megengednek még két szót, úgy gondolom, hogy a specifikus megállapodásokra azért van szükség, hogy eh, megállapítsuk azt, hogy tényleg mennyit kell átadni, és hogy ne adjunk át több adatot, mint amennyit feltétlenül szükséges. Ez pedig csak esetenként dönthető el. Elnök, megjegyzem, hogy ez a teszt nem került még elvégzésre a PNR megállapodás esetében sem. Kérdezi az elnök, hogy szeretne válaszolni valamire nem, én is örülök, hogy ez a megállapodás nem teszi lehetővé a személyes adatok szabad cseréjét az USA és Európai Unió között, ami eddig nem volt egészen világos a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. És nagyon sajnálatos az, hogy nem tudunk nagyobb mértékben hozzáférni dokumentumokhoz, a dokumentum tervezetekhez, mert nem lehet hasznos észrevételeket tenni, hogyha nem tudjuk, hogy konkrétan hol tartanak a dolgok. Tehát fontos lenne számunkra is, hogy elolvashassuk, dolgozhassunk ezekből az anyagokból. 12-14 oldal van a magas szintű kontaktcsoport részéről, ez gyakorlatilag ebben a témában semmilyennél sokkal több mondani való lenne. Elnök, köszönöm szépen, ebben egyetértünk. Érdemes lenne azt vizsgálni, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésnek milyen szabályai vannak. Nemzetközi megállapodásokban az ellen a tárgyaló partner kéri, hogy bizalmasan kezeljük az anyagokat, de aztán nem technikai kérdésekről van szó, hanem személyes adatairól az állampolgároknak. Tehát igazán joguk lenne megtudni. És mi hogyan tudjuk a megfelelő felügyeletet gyakorolni, akkor, hogyha nem tudjuk megvitatni azokat a dokumentumokat, amelyekről támadnak. Egészen szerencsés módon most említették, hogy a weboldalon fönt vannak ezek. Hát köszönjük. Akkor most szeretném ezt az ülést azzal zárni, hogy elkezdjük a harmadik ülést, illetve megkérdezem még Brian urat, hogy szeretne ezt zárszót mondani. Miután már elég nagy sok vita volt arról, hogy az új és a már meglévő egyezmények hogyan fognak egymáshoz viszonyulni, az egy kérdékes kérdés, hogy miért nem lenne az új megállapodás egy olyan minimum, amit mindenképpen be kell tartani, és a jelenlegi vagy jövőbeni megállapodások azok pedig specifikus kikötéseket tartalmazhatnának, attól függően, hogy milyen konkrét adatátadásról van szó. Ezek adott esetben lehetnének szigorúbbak, de lehetnének átfogóbbak is. Szerintem az új megállapodás kell, hogy rögzítse a minimum sztenderdeket, de nem szükséges lemondani különböző védelemekről, vagy olyan eszközökről, amelyek ennél magasabb védelmet biztosítanak. Elnök, úgy gondolom, hogy pontosan ez a cél. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm a hozzászólásaikat, és remélem, hogy a hozzászólásaikat a képviselők számára rendelkezésre bocsátják a titkárságon keresztül. És akkor most megkérném az utolsó ülés részvevőit, hogy jöjjenek ki ide a pódiumra. Um, Kedves kollégák, megkezdjük a harmadik és egyben utolsó ülésrészt melynek témája az, hogy az új keret vagy megállapodás hogyan fogja befolyásolni a jelenlegi EU-USA kapcsolatokat, illetve kétoldali jogszabályokat. Miután fél órás késésben vagyunk, nem szaporítom a szót, arra kérem a hozzászólókat, hogy szigorúan tartsák be a maximum 10 perces időkeretet, és utána, ha még lesz idők, akkor kérdések, válaszok következnek. Trölsz Örting úr az első hozzászóló, remélem jól ejtettem ki a nevét, az Europol társ igazgatójáról van szó. Köszönöm szépen, köszönöm. Elnök asszony, próbálom rövidre fogni, hogy ne késlekedjünk. Az Európol és az USA között nagyon fontos az e- együttműködés, hiszen ö, így tudunk fellépni a bűnüldözés érdekében. Számos módon megnyilvánul ez az együttműködés. Az Európolnak összekötő, az Európol épületében Hágában USA beli összekötő tisztek vannak, és ugyanennek a megfelelőjét Washingtonban is megtalálhatjuk, itt együtt működünk az amerikai hatóságokkal. Az ATF, az FBI, a DA, a titkosszolgálat, a bevándorlási és vámhatóság, illetve a postai inspekciós szolgálattal működünk együtt, Az Európol szintén nagyon, szá- nagyon fontos eszköze az Egyesült Államoknak, hiszen a rajtunk keresztül bűnözőket fogtak el. Ez nem csak, az Európa, nem csak az Egyesült Államok, hanem más országok kapcsolatban is fontos. A gyermekek szexuális kihasználásával kapcsolatban, vagy szexuális visszaélésekkel kapcsolatban is nagyon komoly előrelépés történtek. Nagyon sokszor az Egyesült Államok hatóságai a mi együttműködésünkkel tudták megmenteni a gyerekeket. Nagyon fontos az is, hogy nagyon jó az információ csere hálózatunk. Egyébként ebben az együttműködésben mindig odafigyelünk arra, hogy a csatornák megfelelően biztonságos legyen. Az Európolnak érdeke az, hogy az adatvédelmi párbeszédet szorosabbra vonjuk az Egyesült Államokkal, és megnézzük, hogy hogyan lehetne a jogszabályokat közelebbé, közelebbre hozni. Meg kell nézni azt, hogy le kell szögezni azt, hogy közösek az értékeink az adat védelemre vonatkozóan, de azért eltérések vannak a megközelítésben. Például Európában nagyon sok dologra külön jogszabály vonatkozik, ezekre az Egyesült Államokból csak általános rendelkezések vannak. Azt gondolom, hogy a jövőbeli megállapodás könnyebbé teszi az együtt, együttműködést ezen a téren. Európában nagyon szigorúak a jogszabályaink, és erre büszkék is vagyunk. egész új kultúra teremtődött az európai rendőrségi körökben eh, az adatvédelem területén. Jelenleg leginkább az foglalkoztat minket, hogy a jövőbeni megállapodás milyen hatással lesz az Európol eh, amerikai félre való együttműködésére, és milyen konkrét eh, megkötések lesznek majd, vagy kötelezettségek lesznek érvényesek az amerikai fél. Szeretnénk tehát szorosabbra vonni az Egyesült Államok és az EU-s tagállamok együttműködését. Mi a legfőbb aggályunk, ez lehet, hogy meglepő, de ez az lenne, hogy az, európai, hogy az Európolnak még szorosabb adatvédelmi kötelezettségek mellett kell majd dolgoznia, tehát azt kell figyelembe venni, hogy a tagállamok milyen mértékben felelnek meg ezeknek a normáknak. Úgy véljük, hogy csak felmerül az a kérdés, hogy már létező kétoldalú megállapodásokra, vagy csak jövőbeni megállapodásokra legyen alkalmazandó ez a megállapodás. Az érintett felek egy része úgy vélekedik, hogy ha ha a jelenlegi megállapodásokra is vonatkoztatni akarjuk ezt, akkor ez talán túl ambiciózus célkitűzés, ezért első lépésként csak a jövőbeni megállapodásokra kell ezt vagy, ö, kiterjeszteni. Az Európai Uniónak ezzel kapcsolatban komoly aggályai vannak. Elképzelhető, hogy az Európol és az Eurojustot megkerülik, azzal érvelvén, hogy ezek az, ezekben az intézményekben alkalmazott normák túlságosan bonyolultak az USA számára. Tehát megkerülnek minket, és ez mindenképpen megnehezíti az adatcsere csatornák működését. Talán az elkövetkezendő megállapodás így kevésbé lesz szigorú. Azt szeretnénk, hogyha az állampolgárokat, az európai polgárokat és amerikai polgárokat minél szélesebb védelem övezni. Úgy gondolom, hogy ez az összes típusú adatcserére érvényes kell, hogy legyen az USA és az EU között. Mindenképpen jogszab, jogalaptól függetlenül biztosítani kell ezt a védelmet, ez az alapjogok tiszteletben tartásának alapköve. Ugyanakkor ez a rendészeti közösség érdeke is, tehát hogy a legmagasabb szintű védelmet biztosítsuk. Ha ezt megteszük, akkor az adatok is jó minőségűek lesznek. Ez a, tehát, hogyha megfelelő a védelem, akkor az adat csere is megfelelő szintű lesz. Ez nem csak az EU-nak fontos, hanem az összes olyan államnak, amely együttműködik az Egyesült Államokkal. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy alapvető fontosságú az Europol és az USA együttműködése a szervezett bűnözés és a terrorizmus földerítésében. Úgy gondolom, hogy az jövőbeni megállapodás az Egyesült Államok és az EU ö, me, ö, közös kapcsolatainak jövőjét is más sorsra terelheti, és úgy gondolom, hogy ugyanakkor, hogyha ezt harmonizált módon alkalmazzuk, az jelent igazi védelmet a polgárok számára, és csak az erősítheti meg az együttműködést. Az Europol a jövőben szívesen válaszol a feltett kérdésekre, most is és a jövőbeni vitákban is. Köszönöm még egyszer a meghívást. Very much, also for being very brief. Köszönöm szépen, és azt is, hogy ilyen rövid volt. Mácsi Gabriel Csics asszony következik. Ő Szlovénia nemzeti tagja az Eurojustban, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, a Libe Bizottság kedves tagjai, az Európai Parlament képviselői, hölgyeim és uraim, Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani azért, hogy az Eurojustot meghívták a mai meghallgatásra. Nagyon nagyra értékeljük azt a lehetőséget, hogy ilyen fontos témákban folytathatunk vitát, és hát minden tisztában vagyunk vele, hogy az adatvédelmi kérdések a lehető legfontosabbak minnyájunk számára. Pillanatnyilag az Eurojustnak van egy együttműködési megállapodása az USA-val, amit 2006. november 6-án kötöttek. Ez a megállapodás nagyon sokféle rendelkezést tartalmaz az adatvédelemről. 23 cikk rendelkezik az adatvédelemről a megállapodásban, és a 8-astól a 19-esig a cikkek az adatvédelemmel foglalkoznak alapvetően an extensive coverage. And I would like to list what átfogóan foglalkozik az adatvédelemmel, tehát ez a megállapodás. Engedélyezni kell az információcserét, magánéletvédelme, adatok védelme, a felhasználás korlátozása a személyes adatok esetében, különleges személyes adatok átadásának szabályozása, adatbiztonság, átláthatóság, személyes adatokhoz való hozzáférés, javítás, blokkolása, törlés, az adat tárolás, időbeli korlátozása, illetve a végrehajtás felügyelete ellenőrzése, ideértve az adatvédelmi rendelkezéseket is a megállapodásban. A megállapodás jól működik, és megfelelően alkalmazzák az Atlanti-óceán két partján. Tehát ebből a szempontból mi a jelenlegi helyzettel elégedettek vagyunk. Ezzel együtt az Eurojust nyitott abból a szempontból, hogy az Európai Bizottsággal és a parlamenten együtt vizsgáljuk meg ezt az új érdekes kezdeményezést. Magától értetődik, hogy az Eurojust szívesen megvizsgálja jelenlegi USA együttműködési megállapodásnak az új keret megállapodáshoz igazítását, amennyiben az adatvédelmi szintet magasabbra kell tenni. Ugyanebben a megközelítésben a jelenlegi védelem szintjének megőrzése eh, érdekében bízunk benne, hogy a jövőbeli keretmegállapodás olyan rendelkezést is tartalmaz majd, amely azt eh, mondja ki, hogy a már megkötött megállapodásokban szereplő szintet mindenképpen fenntartják. Az Eurojust ugyanakkor felismeri, hogy a szóban forgó kérdés, és konkrétan a jogi kapcsolódás a jövőbeli megállapodás és a meglévő megállapodások között, így az Eurojust együttműködési megállapodások között nagyon kényes kérdés. Nagyon sok jogi szempontot vet fel, amelyeket megfelelően kell majd kezelni. Mivel ez a terület nagyon érzékeny, mert mint ahol az Eurojust működik, kulcsfontosságú, hogy gondoskodjunk arról, hogy a jogbiztonság fennmaradjon. És a lehetséges kiadatások, letartóztatások, amelyek a meglévő megállapodás alapján történnek, ne lehessenek kétségbe vonhatóak egy átmeneti időszak alatt. Annak érdekében, hogy az EU rendészeti szervei az Europol, az Eurojust lenézzenek azzal a kockázattal szemben, hogy megkerülik őket, a jövőbeli megállapodásnak csak a jövőbeli megállapodásokra szabad vonatkoznia, illetve hogyha jelenlegiekre is vonatkozik, akkor nem csak az EU-s szintű, hanem a tagállamiakra is kell, hogy vonatkozzon. Bármilyen megoldást is választanak, ugyanúgy kell, hogy kösse az EU tagállamokat és az EU rendészeti szerveit az új megállapodás, különben a transatlanti adat átadás a legkevésbé védett csatornákon fog történni. Az Eurojust nagyon szívesen folytatja az együttműködést az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal ezen a nagyon érzékeny területen, annak érdekében, hogy gondoskodjunk róla, hogy a konkrét kiválasztott jogi megoldástól függetlenül a jövőben még magasabb legyen az állampolgárok számára az adatok védelme. Még egyszer hadd mondjam el, hogy mennyire hálás vagyok, hogy eljöhettem, és az Eurojust álláspontját elmondhattam ezen az ülésen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Jó azt hallani, hogy az Europol és az Eurojust egyaránt támogatja a magas szintű védelmet horizontálisan. A következő előadó Michael Hein úr, aki adatvédelmi részlegvezető, rendészeti és hírszerzési téren a német szövetségi kormánynál nagyon fontos szerepe van önnek az európai vitában is. Tessék! Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Szeretném köszönetemet kifejezni az európai képviselőknek, valamint Sárk úrnak a nevében is, aki a Jeruzsálemi konferencián vesz részt, és most én őt képviselem. Az a kérdés, amit itt felvetettek a harmadik ülés alkalmából, a következőket tudom mondani. Az adat vélem, a német adatvédelmem örül annak, hogy megállapodás születik az Egyesült Államok és Európa között, arra vonatkozóan, hogy milyen módon folyjon az igazságügyi együttműködés. Azt reméljük, hogy az Egyesült Államok, csak úgy, mint az Európai Unió, ezzel a megállapodással kötelezettséget fog vállalni arra, hogy nagyon magas szintű védelemmel kezeljék az adatokat. Az adatvédelemmel foglalkozó konferencián e tavaszon e, ilyen értelemben született egy megállapodás a 29-ek csoportjá, e, így fogalmazott, illetve a, e, az igazságszolgálat tudattal foglalkozók voltak jelen, és örültek a bizottsági javaslatnak, és e, megfogalmazták, hogy mit várnak egy jövőbeni megállapodástól. A jelenleg érvényben lévő megállapodásokkal kapcsolatban a következőket mondanám. A német adatvédelmi biztos értelmezése szerint a keret megállapodásnak a valamennyi meglévő és jövőbeni megállapodásra kellene, hogy vonatkozzon Európa és az Egyesült Államok vonatkozására, csak úgy, mint az tagállamok bilaterális megállapodásaira. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy bizonyos idő óta különböző megállapodások kerültek megkötésre, úgynevezett Primlight Treaties keretében, ahogy ezt a, a primi szerződés is előirányozza, Kétségtelen, hogy az új lenyomatokról is van szó, illetve automatikus adat átadásról súlyos bűncselekmények vagy terrorizmus esetében. Ezek a megállapodásokat különböző adatvédelmi szinteken kerülhetnek megkötésre. Éppen ezért a majd a megkötendő el, megállapotásnak mindezen esetekre magasabb szintű védelmet kellene, hogy előírjon. Ez nem csak nagyobb védelmet jelentene az adatokra vonatkozóan, hanem egy erősebb harmonizációt is jelentene európai szinten. E megállapodások közül sok, és különösen a Németország Egyesült Államok e, megállapodásában vannak olyan szabályozások, amelyek e, visszavonulást jelentenek az európai adatvédelmi követelményekhez képest az a megállapodás, amitről az Európai Unió tárgyal az Egyesült Államokkal, azzal a következménnyel járna, hogy azok a hiányosságok, amelyeket tapasztalunk a kétoldalú megállapodásokban, kibótlásra kerülnének, és mert ezeket így is úgy is egy idő után újra kellene tárgyalni. Már ilyen megállapodás történt 2008-ban az Egyesült Államokkal, az azért, mert hogy az Egyesül, mert hogy Németország szövetségi állam, mert a, és ezt azonban nem sikerült még ratifikálni, mert a szövetséget ö, alkotó egy tagállam még nem fogadta ezt el. Tehát ez a következő hiányosságokat pótolhatna a Németország esetében. A német amerikai megállapodásban e, explicit módon azt mondjuk, hogy a magánszemélyeknek nincsen ebből a megállapodásból következő joguk. Azonban azt továbbra sem tudjuk, hogy a német állampolgárok megfogalmazhatnak-e bármilyen követelést az Egyesült Államokkal szembe, illetve ezeknek érvényt szerezhetnének-e bíróságon. Tehát egy ilyen jognak meg kell teremteni az alapját. Fontos, hogy ez a megállapodás ratifikálásra kerüljön méghozzá oly módon, hogy az amerikai bíróságok előtt is lehessen erre hivatkozni. Egyelőre nincsen semmiféle rendelkezés arra, hogy mennyi ideig tárolhatóak az adatok. Tehát a mandátumot úgy kellene megfogalmazni, hogy a tárgyalások keretében maximális tárolási idők is megfogalmazásra kerüljenek, és ezáltal akkor ez a hiányosság is lefedésre kerülne. A német megállapodásban nagyon átfogó ez a megállapodás, és fontos lenne, hogy az Európai Unió USA megállapodásban sokkal szigorúbban fogalmazzanak. A német adatvédelmi biztos úgy gondolja, hogy a német keretmegállapodásnak a már illetve az új megállapodásnak le kellene fednie a már létező megállapodásokat, például a PNR, SWIFT megállapodásokat is figyelembe kellene venni, annak ellenére, hogy ezek specifikus megállapodások, ugyanis a magán adatok átadhatóak hivatalos amerikai szerveknek a 29-es csoport cikke értelmében ezzel kapcsolatban abból indultunk ki, hogy ezek a, meg, ezek a megállapodások sok állampolgárnak a jogait csorbítják, olyan állampolgárok ezek, akik nem bűnözők, tehát mégiscsak kellene nekik gaz, garantálni az adataik védelmét méghozzá magasabb fokon. Tehát ezek azok az elemek, amiknek benne kellene, hogy legyenek a bizottságnak a tárgyalási mandulatúában. Ami az utolsó észrevételét illeti, ugye nem tudjuk, hogy mi lesz majd, milyen lesz majd a végső megállapodás, és egyértelmű, hogy ehhez nagyon szorosan kapcsolódik a Prümihez hasonló megállapodások, a Prüm-like megállapodások, és hogy más kollégák ezt nem említették eddig, mert van csak nem valamennyi tagállamnak van megállapodása, vagy éppen most igyekszik megkötni ilyeneket, de hát még a nemzeti parlamentek elé sem kerültek ezek sok esetben. Tehát végezetül akkor utolsó hozzászólónk Davkoft úr, aki nagyon holland névnek tűnik, ezzel együtt a londoni Metropolitan University-t képviseli. Uh, köszönöm szépen, köszönöm a bemutatót. Valóban egyrészt holland vagyok, másrészt pedig egy angliai egyetemen dolgozom. Próbálok gyorsan fogalmazni, de azt hiszem, mielőtt a részletekre térnék, néhány általános dolgot le kell szögeznem. Először is, tágértelembe véve, hadd mondjam el azt, hogy milyen fontosnak tartom az amerikai nagykövet megnyilvánulását. Kicsit csalódott vagyok ugyanezzel kapcsolatban, a közös értékekről beszél, és persze mindannyiunk meg tudjuk nevezni az amerikai alapjogokat, ugyanúgy, ahogy a francia alapjogokat, ezek szoros kapcsolatban vannak egymással, de nagyon sok jogot nem tartanak be megfelelően, nagyon komoly emberi jogi, az emberi jogokat nagyon komolyan sárba tiporja az Egyesült Államok sokszor, és az, az amerikai, az amerikai alkotmányt sokszor Eh, az, sokszor éppen az amerikai alkotmány ellentétét alkalmazzák a nem amerikai állampolgárokra, nézzük csak meg a Guantanamo-i öböl helyzet, az a Guantanamo-i támaszpontban történteket, ezeket nem lehet elfelejteni. Az Egyesült Államok azonban képes arra, hogy megfelelő jogi védelmet biztosítson. Gondoljunk például a különböző lehallgatásokra. Itt ez kizárólag az amerikai állampolgárokra volt alkalmazható, de megfelelő volt a jogi védelem, ezt megfelelően szabályozták. Tehát, hogyha akarják, akkor létre tudnak hozni valami jót. Az adatvédelmmel kapcsolatban a nagykövet úr hajtogatta, hogy közösek az értékeink, csak más a megközelítésünk. Hát ez sajnálatos módon nem igaz. Az Egyesült Államok adatvédelme még csak meg sem közelíti az európai normákat. Kiemelném a német hatóság, vélem, hatóságok fellépését, nagyon eltérnek az ottani normák az Egyesült Államokétól. Nemrégiben elvégeztünk egy tanulmányt az adatvédelemről, nemzetközi kitekintés, remélem ezt majd elolvassák önök is. A Berkeley Egyetem egyik professzor Hofnagel úr egy hasonló tanulmányt írt az amerikai e, az amerikai tapasztalatról, és ebben olvasható az, hogy milyen hiányosságok, gondok vannak az amerikai adatvédelmi rendszerben. A purpose limitation, tehát az adatgyűjtés bizonyos célra való behatárolása nem valósul meg, a rutin felhasználó kérdését is teljesen máshogy értelmezik, tehát nagyon eltér a rendszer az európaitól. Még köszönő viszonyban sem lehet az ottani rendszer az európaival, hogyha nincs meg a hozzáférési lehetőség, nincs, el, egyszerűen megvalósíthatatlan az adatvédelem ilyen körülmények között. Ha ők azt mondják, hogy a Privacy Act, tehát az összes olyan adatvédelmi, az olyan összesen adattövegre alkalmazzák, aminek vannak DHS komponensei, hát ezt elég nehezen lehet definiálni, nagyon tágértelmű ez. Nem lehet vitatkozni velük, tehát nem lehet jogorvoslatot sem kérni. Idén egy cikkben korábban megfogalmaztam azt, hogy az amerikaiak hogyan alkalmazzák a profilingot, eléggé érthetetlen módon úgy gondolják, hogy az emberek izzadásából, vagy hogy hogyan járnak, meg tudják határozni, hogy terroristáról van-e szó. Nos, hogyha az adatok bekerülnek egy rendszerbe, akkor az benne marad, és a többi rendszer ebbe is eljutnak, tehát az amerikai Egyesült Államokban nem igazán vannak itt határok. Olyan adatok esetén, amelyekre nem vonatkozik a Privacy Act, nem tudjuk nyomon követni az adatokat. Üzbekisztánban és Türkmenisztánban dolgoztam évekig, és ezekben az országokban még mindig bevett dolog a kínzás. Elmondtuk azt, hogy ha önök a kínzást alkalmazzák, akkor nem tudunk önökkel együttműködni a terrorizmus elleni harcban. Valami hasonlóval kéne előre rukolni az Egyesült Államok felé. Mind a ketten együtt akarunk működni, de ez csak akkor megoldható, hogyha nekik megfelelő a magánélet védelmi rendszerük. Meg kell nézni azt, hogy eh, hogyan lehetetleníthetjük el az ő terrorizmus elleni harcukat. Néhány évvel ezelőtt az Európai Parlament erre rátapintott. Tehát nem arról van szó, hogy az, EU, hogy az európai normákat valahogyan le kellene nyomni az amerikaiaknak, nem ezt akarjuk elérni, hanem az, hogy együttműködjünk, de nem az ő szintjükön. Most pedig az jövőbeni megállapodásról szeretnék beszélni. Elnök asszony! Én nem is tudom, hogy mostanában hogy illik megnevezni egy elnök asszonyt, talán elnök asszonynak. Tehát egy olyan megállapodásról kell beszélnünk, beszélgetnünk, aminek nem ismerjük a szövegét, pedig ezt nyilvánossá kéne tenni. Ugyanez vonatkozik a két oldalú megállapodásokra, hogy azt mondja nagykövet, hogy több száz ilyen van. Én csak egyet vagy kettőt ismerek. Egyrészt a német-amerikai megállapodás, ezt most a vonaton újra olvastam, és ez tele van hiányosságokkal, joghézagokkal. A cél meghatár, illetve a cél ö, behatárolás nem megfelelő a jogalanyok meghatározása sem. Sokan kritizálták ezt a megállapodást, igazuk volt. Ha azt akarjuk, hogy jobb legyen a megállapodás, akkor ennek több szintűnek kell lenni. Tehát kell egy keret, egyezmény, amely az alapelveket lefekteti, de ez nem vonatkozhat mindenre, tehát ez nem elég részletes. Például kémelhárítás és hírszerzés vonat, nem lehet nyilván azokat a szabályokat vonatkoztatni, mint más kérdésekre. Nem lehet ezt minden, ezt az összes témát egy, egy egyezménybe bele zsúfolni, meg kell nézni, hogy hogyan kell ezeket alkalmazni. Illetve azt, arról, is meg kell arról is meg kell bizonyosodni, hogy házon belül, tehát az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban megvalósíthatók ezek a, ezek a jogszabályok nem szabad olyan ígéreteket tenni, amelyeket aztán nem tudunk mi magunk megvalósítani. A PNR és a SWIFT esetében, de az Europol és az Eurojust adatai esetében is mindig azt kell kikötnünk, hogy nem szabad, hogy az ottani adatvédelem gyengébb legyen, mint az Európai Unióban. Sokkal jobb az itteni helyzet, mint amit a világban máshol láthatunk. Tehát ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az összes eddigi megállapodásra vonatkozzon a keret megállapodás. Aztán volt még egy meglepő dolog abban, amit mondott a, a nagykövet, a visszamenő hatály. Senki sem beszél arról, hogy az öt évvel, ezelőtti, öt évvel ezelőtt átadott adatokra ezt vonatkoztassuk. Ez szóba se kerül. Arról van szó csupán, Hogyha elfogadjuk ezt a megállapodást, akkor az összes létező megállapodásnak alkalmazkodnia, ehhez, alkalmazkodnia kell ehhez. Tehát módosítani kell őket. Ez évekig tart, de ezt meg fogjuk tenni. Ha több száz ilyen megállapodás van, akkor nyilván sokáig tart. Nyilván nagyon sok olyan vállalkozó kedvű van, aki elmondaná az amerikai szakembereknek, hogy ezt hogy kell megtenni. Tehát arról kell megbizonyosodni, hogy ezek a megállapodások, a létezőek úgy kerülnek alkalmazásra, hogy ez kompatibilis legyen az új megállapodásra. Figyelmeztetnék mindenkit, a bizottságot, a parlamentet és a tanácsot is, hogyha olyan megállapodást fogadnak el, ami nem felel meg az európai alapelveknek, akkor az Európai Emberi Jogi konventet sem tudják, azt is annak sem felelnek meg, és a Strasburgi Bíróság ennek nem fog örülni. Az alapjogi EU kartát sem tartják tiszteletben, illetve az európai alapjogok nagy részét sem. Már beszéltünk az adat visszatartásról, illetve az adat megtartásról is, ezzel kapcsolatban is komoly fenntartások lesznek majd. Tehát a teljes európai keretet ássák alá, és a tagállamok nem lesznek hajlandóak aláírni egy olyan megállapodást, amely még a saját alkotmányuknak sem felel meg. Mint említettem, alapjogi karta, emberi jogi konvent, stb. stb vagy egyezmény. Nos, hogyha az amerikaiak hajlandóak arra, hogy megemeljék normáikat, akkor szívesen együttműködünk velünk, hogyha nem, akkor szabotálni kell ezt a megállapodást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon nagy mértékben egyetértek sok mindennel, amit ön elmondott csak egy aspektust szeretnék megemlíteni. Szerintem hiba lenne azt gondolni, hogy az Egyesült Államok az, ami, amelyik nem tartja be az emberjogi sztendereket, és ők támadják a mi sztenderdjeinket. Az elmúlt évi tapasztalatainkat, hogyha megnézzük, az európai kormányok azok inkább. Tehát nem hibáztathatjuk az amerikaiakat, az amerikaiak kérik, és hogyha az európai kormányok megadták volna, és most nem csak a személyes adatok átadásáról beszélünk, hanem említette, ugye Uzbekisztán volt egy vizsgálatunk, a, és nincs egyetlen egy európai kormány sem, amelyik az Európai Unió és az Európai Unió tagállamainak a szerepét vizsgálta valami, egyébként továbbra is egy folyamatban lévő program, és elég gyorsan Guantanamo-t megkritizáljuk, csak elfelejtjük, hogy a az Európai Unió segített abban, hogy a Guantanamo-ra 90%-ban bekerüljenek azok, akik oda kerültek. Tehát azért eh, nem arról van szó itt, hogy vannak a csúnya amerikaiak és a jó európaiak, akik védik az emberi jogokat, tehát azért eh, nem egészen így áll a dolog. Ez volt a személyes észrevételem jelentés készítője, öné a szó. Ismételten köszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek, és köszönöm a hozzászólásaikat. Nagyon örülök annak, hogy az Europol és az Eurojust is jelen van, és támogatja a bizottságnak a megközelítését ugyanazok az, a, és az is örvendetes, hogy ugyanazok az, aggodalmaik, mint amik nekünk itt a parlamentben, amikor arról van szó, hogy milyen legyen az átfogó megközelítése az adatvédelemnek, illetve annak milyen legyen a külső dimenziója, megvan a belső rendszerünk, a belső dimenziónk, Erről is lehet beszélni, hogy ezt hogyan alakítsuk a továbbiakban a megállapodás fényében. A mandátum van most elfogadás alatt, és ezzel kapcsolatban is vannak viták, de amikor hallom, e, különösen az Európolnak a nyilatkozatát, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon logikus dolog, mert az Európol az, amelyik eh, egyet eh, dolgozott a tagállamokkal, és ugyanakkor a tagállamoknak is adott információkat, eh, ahogy ez az Europol munkájában mm, van. Ugyanakkor vannak a bilaterális kétoldalú megállapodások, illetve a létező megállapodásokat kell egy új keretbe áthelyezni. Ez is érinti az Europolt, illetve a tagállamoknak az adatvédelmi sztenderdjeit is. Ha az Európol megoszt információkat a tagállamokkal és fordítva, akkor is nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen bilaterális megállapodások léteznek, és különböző ö, ismeretek vannak, illetve bilaterális megállapodások. Én valóban azt kérdezem magamtól, hogy az Europol valójában ismeri-e mindezeket a bilaterális megállapodásokat, illetve azokat a sztenderdeket, amik ezekben a megállapodásokban szerepelnek. Feltételezem, hogy önök sem feltétlenül ismerik ezeket mind részletesen, de mindenképpen a tagállamoknak lenne az érdeke, hogy ezt a helyzetét az unión belül tisztázzák mert ha a rendőrségről, rendőri hatóságokról beszélünk a tagállamokban, akkor nekik is érdekük lenne, hogy egységesek legyenek a sztenderdek. Ez talán egy olyan kérdés, ami az Eurojusthoz, illetve az Europolhoz lehetne intézhető a jelenlegi kerettel kapcsolatban. És talán meg kellene azt is nézni, hogy ezt a vitát majd most fogjuk még esetleg csak lefolytatni. Elnök, rendben, a kollégák közül van-e, aki kíván még hozzászólni Bronx, Bronx úr először? abból indulunk ki, hogy az, Euró- az amerikai kongresszus meg fogja változtatni az amerikai szabályozást, de nem a kongresszus nevében fogja valaki aláírni, hanem a végrehajtó hatalom részéről. És különösen, hogyha megnézzük az amerikai, a, Amerikának az alkotmányos berendezkedését, akkor mi lesz ennek a megállapodásnak a státusza? Végrehajtó hatalom képviselője írja alá, és ugyan úgy, hogy közben nem történtek meg a jogszabályi változások. Elnök, először talán szedjük össze az összes kérdést, és aztán majd a panel résztvevőit kérném. Morvai asszony, köszönöm szépen, hogy őszinte legyek. Ki szeretné menteni magamat? Zene volt professzornak a mondani valója a film számára az adatvédelmi sztenderdek jelentősen lejjebb mentek, csökkentek, különösebben a szeptember 11-i események óta. Ha jól értettem, nagyon kevés volt a kutatás Nyugat-Európában ezen a területen. Ön is említett említette a volt, említette a volt kommunista országokat, de nagyon keveset tudunk az adatvédelmi tendenciákról és az emberi jogi sztenderdekről, amik a szeptember 11-e következtében jöttek létre. Nyugat-Európában, a volt kommunista országokban természetesen a helyzet még rosszabb. Az én hazámban, Magyarországon sem múltak még el ezek a dolgok. Két hónappal ezelőtt történtek jelentős lépések az új konzervatív kormány részéről, hogy a nagy antiterrorista létesítmények eddig nem voltak. Ez egy komoly pénzeket, nagy személyzeti állományt is jelent, akiknek nyilvánvalóan a terroristák ellen kell küzdeniük. De ezekkel a tendenciákhoz mindezeket értenünk kellene. Ön kutatásokat végez, ismeri ezeket, milyen tapasztalatokkal rendelkezik kutatásai kapcsán, Molder úr. Köszönöm szépen elnök asszony. Értem, hogy Németország alapvetően elutasította a megállapodást, mert nem voltak meg a kellő garanciák, és a német Bundestag ezt nem fogadta el. Tudhatjuk, megtudhatnánk-e azt, hogy mely tagállamoknak vannak megállapodásaik az Egyesült Államokkal, és melyek azok, amik ratifikálásra kerültek, mi a helyzet e tekintetben, és az Europol vagy az Eurojust is tesz-e valamit annak érdekében, hogy ez átláthatóvá váljon? Hadd válaszoljak én magam az utolsó kérdésre, mert a múlt héten feltettük ezt a kérdést az Európai Bizottságnak, amikor a plenárison vita folyt erről, és a bizottság azt mondta, hogy fogalmuk sincs semmiről. Hát van némi elképzelésünk fénymásolatok alapján, hogy kinek milyen van. Talán Magyarország az egyetlen, ahol tényleg nyilvánosan kötötték meg ezt a megállapodást, illetve a Bundestagban volt erről egy vita, Ausztriában, de körülbelül ennyi. A mi országainkban például az enyémben először a kormány hevesen tagadta, hogy bármilyen tárgyalás folyna, aztán kiderült, hogy dehogy nem, hát igenis egyeztetnek. Akkor azt mondta, hogy ó, hát nem olyan fontos, súlyos dolgokról van szó, de a valóság az, hogy a demokratikus Európában nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mennyi és milyen egyezmények vannak, de ki kell ezeket deríteni. Akkor átadom a szót a panel részvevőinek, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Megpróbálok rövid lenni. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a nemzetközi megállapodásnak milyen hatája lesz. Hát nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy fontos hogy kötelező erejű legyen, hát azért ezt le kell kopogni, meg szorítani kell érte, hogy a nemzetközi jog szerint is, meg a belső jogban is kötelező erejű legyen az Európai Unióban. A nemzet és az európai adatvédelmi szabályok garantálhatják ezt. Az amerikai oldalon azonban semmiről nem tudok, ami igazolná, hogy tényleg érvényre juttatható lesz, illetve hivatkozni lehet majd rá az USA bíróságai előtt. Ez egy, ez egy alapvető hibája ennek a megoldásnak. Én egészen máshogy kezdtem volna Európa bírálatát, de az USA nagykövet felébresztett engem, itt egy könyv, amit a németek biztos ismernek, hoppá valami leesett, a 70-es évekről szól, engem tudományos szakembernek hívnak, de inkább emberi jogi szakértő vagyok, és annak idején az Amnesty international dolgoztam. Megvizsgáltam, hogy mi történt Németországban, meg Olaszországban, meg Egyesült Királyságban, több országban, van egy ideológiai küzdelem, az állambiztonság, a rendőrség terén a különböző bűncselekményekkel kapcsolatban nagyon veszélyes dolog ez, és ezekben az egyezményekben jön vissza ez a fogalomkör, specifikus, világos, tényszerű gyanú kell, hogy fennálljon arra vonatkozóan, hogy az illető személyt terrorista környezethez kötődik. Nagyon homályos kifejezések ezek. A mm, tiltott cselekmények kiterjedtsége is nagyon fontos. Ugye a terrorizmus és a pedofília azok jól meghatározott bűncselekmények. tudjuk, hogy mi az a terrorcselekmény, csak hogy mi az, hogy közvetve, meg közvetetten a terrorizmus támogató csoportoknak nyújtott segítség. A németek a 70-es évekből ismerik ezeket a kifejezéseket, Albert úr elég nem elég idős ehhez még, de volt egy olyan eset, amikor egy sor tudós, kutatót azért vontak felelősségre, mert egy cikket ö, leadtak, közretettek, a terrorizmussal volt kapcsolatos. Szóval ö, hogyan lehet ö, meghúzni a, a határt? Valaki mondjuk egy ö, ö, kiáltványt ír, vagy egy könyvet ír a, a Hamasszal kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban ez bűncselekmény lehet adott esetben. A német szabályozás 89-es, 90A cikkek a, ebben az időszakban születtek, egészen mások voltak a veszélyek. A kormányok nagyon nagy nyomást helyeztek a jogalkotóra, hogy kiterjesszék ezeket a megállapodásokat. A Amerikában ugye könnyen megesett, hogy DNS vagy új lenyomat nyilvántartásban valaki hittet, tehát találatot jelent. Igen, korlátlanok a veszélyek, és nagyon szívesen térek vissza Intvánd asszony korábbi hozzászólásához egyetértve. Köszönöm szépen. Hány úr következik most? Igen, köszönöm szépen. Feltettek egy kérdést a német helyzetre vonatkozóan, hogy Németország mennyiben utasította el ezt a bilaterális megállapodást? Nem igaz teljesen, hogy a megállapodást elutasították volna. A megállapodást a Bundestag is, meg a Bundesrat is jóváhagyta, de a federális struktúrában bizonyos specifikus feltételeknek is teljesülniük kellett ahhoz, hogy a ratifikációs aktus megvalósuljon, de az egyik szövetségi tartomány pont az adatvédelmi dolgok miatt ellenezte a megállapodást, megpróbálták megoldani a dolgot, úgyhogy közös nyilatkozatokat tettek, amelyeket a megállapodáshoz csatolnának az adatvédelmi hiányosságok pótlására. A másik kérdés arra vonatkozott, hogy az Egyesült Államokra mennyiben lehet alkalmazni egy EU-USA megállapodást? A németországi adatvédelmi biztos szemszögéből fontos lenne, hogy az USA-ban ratifikálják a megállapodást annak érdekében, hogy a jogokat érvényre lehessen juttatni az USA bírósága jelölt, amennyiben az USA csak közigazgatásilag alkalmazza a megállapodást, akkor a bíróság számára az nem kötelező erejű, gyakorlatilag egy értékének egy részét ezáltal elveszti. Gerolti Csasszony? Well, ez uh, to the agreement, uh... Ami az Eurojust és az Egyesült Államok között aláírt megállapodást illeti, elmondhatom, hogy az EU-ra azt a következő eljárást követte a tervezetről tárgyaltunk. És nagyon odafigyeltünk az adatvédelmi kitételekre. A tervezetet a közös felülvizsgáló bizottság elfogadta, a Eurojust kollégium, illetve a tanács is csak ezt követően került aláírásra. Mindkét fél belső eljárása a nemzeti vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint történt. Tehát a belső folyamatokat is lezárták, és utána hatályba lépett ez az egyezmény, tehát teljes mértékben lezárult ez a folyamat. Még valamit? Valamire kíváncsiak? Elnök nem? Kollégák úgy, érez, úgy érzik, hogy megválaszolták a kérdéseiket? Igen. Örting úr? Egész röviden. A mi esetünkben is ugyanúgy zajlott mindez, mint az Eurojust esetében. Az összes tagállammal is van egy megállapodásunk. Németország vagy Dánia esetében ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk. Nagyon sok kétoldali egyezményünk van, nagyon sok ilyen van, nem tudjuk, hogy pontosan hány, valamelyik ezek közül nyilvánosságra terült, másoknak vannak titkos részei, nem feltétlenül nekünk kell erről szerintem jelentést készíteni, de azért jó lenne egy jelentés. Talán a bizottságnak kéne ezzel foglalkoznia. Elnök. De a bizottság elutasítja az ezzel kapcsolatos felelősséget. Tisztelt jelentéstevő, röviden lezárná ezt a mai meghallgatást. Igen. Megköszönöm a észrevételeiket, gondolataikat. Azt gondolom, hogy alapkérdésekről volt ma szó, most az intézményeken a sor, hogy ezeket részletesebben megvizsgálják, a parlamentre, a bizottságra és a tanácsra gondolok. Az Európai Parlament szavát nem kérdezik meg a mandátum tervezettel kapcsolatban, de azért elmondjuk, hogy mit gondolunk. a tárgyalási folyamatokkal kapcsolatban, ugye látjuk, hogy hogy mennek a két oldalú tárgyalások, ez meghatározó a jövőbeni megállapodás fényében is, hiszen nagyon fontos az, hogy ugye minimum normákat, szab, normákat akarunk elfogadni, két oldalú alapon. Úgyhogy nagyon pozitívnak tartom azt, hogy az Europol és az Eurojust is ezen megközelítés megközelítést támogatják. Nem csak a polgári jogok, hanem más jogok tekintetében is fontos ez. A jogbiztonság megteremtése is alapvető, és hát az a feladatunk, hogy a lehető legmagasabb szintet, védelmi szintet tűzzük ki. Ez nem csak nekünk fontos, hanem a harmadik országoknak is. Kérdés az, hogy a megállapodás hatájának problematikáját hogyan fogja megoldani a tanács. Remélem sikerül ez nekik, hiszen számunkra kulcsfontosságú az, hogy ne kelljen minden egyes témára vonatkozóan új megállapodást hozni. Mi az európai polgárokat képviseljük, ők pedig azt szeretnék tudni, hogy mik a jogaik, szeretnénk megismerni a jogaikat, és azt sem árt, hogyha tudják, hogy gyakorolhatják a jogaikat, és érvényt szerezhetnek ezeknek. Ha erről nem biztosítanánk őket, akkor nem teljesítenénk kötelességünket. A képviselők, az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevők is elkötelezzük tehát magunkat ennek érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Azzal zárom le a meghallgatást, hogy remélem, hogy a tanács is, mint a másik jogalkotó fél, szervez majd ilyen meghallgatásokat, hogy mindenki tudomást szerezzen a részletekről, ennek a kérdésnek a dilemmáiról, fennmaradó kétségei, ről, kérdéséről. Korábbi esetekben ez nem történt meg, de azt hiszem a parlament büszke lehet arra, hogy ilyen meghallgatásokat szervezünk, és meghallgatjuk a szakértőket. Köszönöm a részvételt, köszönöm a beszámolókat, köszönetet mondok a kollégáknak is, akik végig itt ültek. Most lezárom a meghallgatást. 5 perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése. Már ez azokra vonatkozik, akik itt, itt vannak. És köszönet a tolmácsoknak is.